Kedves kollégák! A ma délutáni libe ülésünk napirendjén az első pontja egy Europol jelentés az eltűnt migráns gyermekekről. Több újságban is megjelentek erre vonatkozó cikkek. Ennek nyomán eldöntöttük, hogy napirendre vesszük ezt a témát. Vendégeink vannak. Naiman óra az Európoltól, illetve az alapjogi ügynökségtől Dimitri Fuló asszony, illetve az eltűnt gyermekek civil szervezetétől Mrs. Morales van a körünkben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma. Üdvözlöm Önöket! Először három vendégünknek adom meg a szót. Kérem, hogy próbálják 8-10 percben megfogalmazni a gondolataikat, és utána majd megnyitjuk a vitát. Remélem, hogy lesz időnk részletesen megvitatni ezt a kérdést. Először Najman úrnak, az Európol képviselőnek szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Két alkalommal az elmúlt hónapokban szerettem volna, hogyha a szervezetünk téved az értékelésében. Az első alkalom volt, amikor januárban igazgatónk elmondta, hogy a következő terrortámadás fenyegető közelségben van Európában, és két hónap elteltével itt Brüsszelben csapott le a terror. A második alkalom pedig az az alkalom volt, amikor januárban az Europol nyilvánosságra hozta az eltűnt gyermekek problémáját. Három hónappal később a német kormány megerősített, hogy valóban csak nem 5000 migráns gyermekről nem tudjuk, hogy hol tartózkodik, illetve több 105-14 éves gyerekre is ugyanez igaz. Ez nagyon sokszínű jelenség és sok kihívást tartogat. Először is ott van a regisztrációnak a az, as, az aspektusa. Nagyon sok migráns érkezett az Európai Unióba rövid idő alatt, ez meghaladta a tagállami közigazgatási szerveknek a kapacitását. Amikor megtudtuk, hogy ilyen jelentőség ez a probléma, akkor elkezdtünk ezen a témán dolgozni, és ezután erősítette meg az első tagállam, hogy kiskorúak közül 5000-en, azok, akik 2015-ben regisztráltak, az ő e, tartózkodási helyük ismeretlen. Más tagállamokat is e, megkérdeztünk, és e, attól tartunk, hogy ők még nagyobb számban jelentettek kísérő nélküli gyerekek jelenlétét. A kérdés, hogy hogyan mit kezdünk ezzel az információval. Először is eh, az UNHCR becslései szerint a migránsok 20%-a, akik 2015-ben érkeztek az Európai Unióba, kiskorú volt. Ez majdnem a harmaduk, ez azért óriási szám. Másodszor tudjuk, hogy eh, az utazás alatt a migránsokat eh, a szervezett bűnözői csoportok is megkeresik, és a becslések szerint majdnem 90% az embercsempészek szolgálataihoz folyamodik, és ezeket általában bűnözői hálózatok szervezik ezeket a szolgáltatásokat, úgymond. Ezzel kapcsolatban az az aggasztó, hogy a szervezett bűnözői csoportok, amelyek részt vesznek az embercsempész szolgáltatások nyújtásában ők általában, tehát akik bejutatják a migránsokat Európába, ők embercsempészetben is részt vesznek. Ami azt jelenti, hogy a kiskorúaknak nagy része embercsempészet áldozata, emberkereskedelem áldozata lesz. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos esetek nagy része szexuális kizsákmányoláshoz kapcsolódik. Ennek az az egyik oka, hogy a tagállamok prioritásra kezelik ezt a témát az elmúlt években. A kiskorú emberkereskedelem áldozatokat legtöbbször szexuális kizsákmányolási, kényszer, bűnözői kényszer, kéregetési esetekben azonosítják. Az áldozatok többsége, legalábbis tudomásunk szerint, Európai Uniós állampolgár egyébként. Ezek a bűnözői csoportok áruciknek tekintik a gyerekeket, és ugye könnyebb egy EU állampolgárt az EU területén úgymond mozgatni, ezért inkább őket preferálják. Továbbra is igaz, hogy a migráns gyerekek is áldozatul eshetnek a kizsákmányolásnak fiatal koruk miatt, kiszolgáltatott helyzetük miatt és a pénzhiány miatt. Amit most elmondhatok ennek a bizottságnak a következő. Szomorú módon megint meg kell fogalmaznunk aggájainkat ezzel a témával kapcsolatosan, és meg kell állapítanunk, hogy a kiskorú migránsok áldozatul eshetnek az én bűncselekményeknek. a kiskorú migránsok nagy része az embercsempészek hálójába kerülhet. Persze egyetlen bántalmazó gyermek is már túl sok, ezért ezt az ügyet több szempontból is meg kell vizsgálni a rendészeti válasz az Európol támogatásával, csak az egyik fajta válasz a másik nyilvánvaló intézkedési forma, erről már itt is szó esett, úgyhogy lehet, hogy fölöslegesen mondom, az, hogy kiteljesítsék a tagállamokban a regisztrációt, abban a tagállamban, ahol az illető migráns megérkezett Európába, ebből tisztább képet kapnánk a jelenlevő létszámról, illetve hogy ezeket a kiskorúakat egy olyan nyilvántartásban, például a Schengen információs rendszerben rögzítsék, amely képes kezelni ezeket az adatokat. Egyébként 14 év alatti fiatalokat az Eurótak, DAC-ban is lehet rögzíteni, és azt is lehetővé kell tenni, hogy ezek az rendszerek kommunikálnak egymással, hogy az egyik rendszerben nyilvántartásba vett személy a másikban is megjelenjen. Mindenről persze már beszéltünk itt a jogalkotó testületekkel, ezért eh, most újdonságot nem mondok. Számunkra az a lehetőség, hogy a Schengen információs rendszer adta lehetőségeit kihasználhatjuk, és szisztematikusan keresztelenőrzéseket végezhetünk a saját ember kereskedelmi adatbázisunkban és a fiatalokról a SZISZ-ben nyilvántartott adatokat ezekkel összevethetjük, ez érdekes adatokat szolgálhat. Egy mechanizmus lehetővé tenni, hogy felhívjuk a nyilvánosság figyelmét erre a kérdésre. Jó a tapasztalatunk, az a Europe Most Wanted listával, ami a weboldalunkon megjelenik. Néhány hónappal ezelőtt kezdtük el ennek a működtetését, és azóta több mint tíz esetben azonosítottak személyeket, és meg is találták őket. A közvélemény tehát kezdi elfogadni ezt az eszközt, és használni is. A közvélemény tudatossága mellett ugye ott van a bűnödözés és a bűnödözési szervek válaszreakciói is. Úgy gondolom, hogy egy jól működő mechanizmussal tudjuk támogatni a tagállamokat. Az Európol már most is támogatja a tagállami műveleteket az emberkereskedelemmel kapcsolatosan. Van egy célzott adatbázis, amely a tagállamok által nyújtott információkat tárolja és használja a nyomozásokban, civil szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel tárgyalunk, hogy jó gyakorlatokat, ajánlásokat dolgozunk ki, összefoglalva. Az eltűnt kiskorú menekültekkel kapcsolatos agályok még mindig érvényesek. Rendészeti szempontból még mindig nem látunk elég tisztán ahhoz, hogy biztos következtetéseket vonjunk le, mivel a kiskorú migránsokat szervezett bűnözői csoportok vonják a hatók körülbe, akik emberkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással is foglalkoznak, ez nagyon aggasztó. Nagyon fontos, hogy az Europol valóban hatékonyan tudja támogatni a folyamatban lévő nyomozásokat. Köszönöm szépen, Neumann úr, megköszönjük ezt a tájékoztatást, most pedig az alapjogi ügynökség kéve, kö, képviselő következik, de Matropoló asszony parancsolja. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon sok olyan gyermek van, aki eltűnik a befogadó központokból. Ez, egy nem, ez nem egy új jelenség, már 2009-ben írtunk egy jelenséget erről. Nagyon nagy az esély, hogy ezeket a gyerekeket ki fogják zsákmányolni. A havi jelentésükben írtunk erről frissen is, erről jelenségről, illetve a biometrikus adatok esetén keresztül úgy gondoljuk, hogy egy megoldás nyilat, mutatkozik arra, hogy fölvegyük a jelenség ellen a harcot, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy ehhez az információhoz hozzájussanak a gyermekvédelmi szervek. Kérdés az, hogy a gyerekek honnan tűnnek el, és pontosan hányan vannak, nem tudjuk a pontos számokat, Neumann úr is elmondta ezt. de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kinek kell bejelenteni az eltűnést, és kit kell tájékoztatni. A különböző tagállami hatóságok regisztrálják a gyermekeket, tehát ezeknek a hatóságoknak kell jelenteni a rendőrségnek, hogyha eltűnik egy gyerek, ahogy ezt egy szülő is tenné, de gyakran ez nem következik be. Nem tudjuk, hogy hány olyan gyerek van, akit egyáltalán nem regisztráltak, a kis kíséret nélküliek, ez tehát egy sötét szám. Második gond, nincs központi regiszter, sokszor ezért átfedések vannak, tehát egy gyereket több helyen is regisztrálnak. Tehát egy adott központból eltűnő gyerek lehet, hogy több helyen is regisztrált. Elképzelhető, hogy több híradás is érkezik arról, akár egy tagállamon belülről is, hogy ezt a gyerme, ez a gyermek hiányzik. De az is a kérdés, hogy több, több tagállamból érkezik ilyen jelzés. Például, hogy ha leszboszra érkezik egy gyermek, eltűnik egy befogadó központból, de elképzelhető, hogy ugyanezen gyerek esetében bejelentik az eltűnést Németországban, vagy valamelyik másik országban. Azt sem tudjuk, hogy hány ilyen gyerek van a Görögországban vagy mondjuk Olaszországból eltűnő gyermekek egy része egy másik tagállamba kerül el, mondjuk Ausztriába, de az osztrák hatóságok nem tudják, hogy ez a gyerek hiányzik Görögországból, és a görög hatóságok sem tudják, hogy megtalálták a gyereket Ausztriában. A gyermek gondviselője vagy más hatóság azzal a kötelességgel, ezekre a szervekre az a kötelesség vonatkozik, hogy bejelentsék a gyermek eltűnését. Jó lenne, ha legalábbis így lenne, de sajnos miután ez nem áll fenn, a gyerekeket nem lehet nyomon követni. Nagyon sok gyerek esetében nem beszélhetünk gondviselőről, és hogyha és egy az sem egyértelmű, hogy a gondviselő hiányában a befogadó központ átveszi ezt a funkciót. Maga egyébként a bejelentés sem egyszerű. Remélem, hogy erre kidolgoznak egy eszközt. A SZIS 2-ben egyébként elég sok tagállam már most jelzi az eltűnt gyermekeket de sok esetben azt vélik a hatóságok, hogy a gyermekeket elvitték külföldre. A SZIS-2-ben az Elisa, az Elisa szerint 2014-ben több ezer eltűnt gyermek volt, de közülük nem tudjuk, hogy hány volt kíséret nélküli. A bejelentett esetek közül sokszor nincs nyomon követés, mert adathiányban, adathiányjal küzd a rendőrség, nincsenek meg az új lenyomatok, a gyermek fényképe, a leírása, stb. stb. Hogyan lehet ezt javítani? Először is nagyon fontos az, hogy az összes esetben bejelentés történjen, és a SZISZ 2 rendszerbe bekerüljenek. Nagyon fontos az, hogy azonnal kinevezzenek egy gondviselőt, akinek kötelessége, hogy ezt a bejelentést megtegye. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a SZISZ-2-ben kialakítsunk egy külön kategóriát, a kíséret nélküli gyermekek kategóriáját, és úgy gondolom, hogy a SZISZ-2-vel így segíteni lehet ezen a problémán, hogyha betartjuk az adatvédelmi szabályokat. Az is nagyon fontos, hogy, megalko- hogy pontos szabályokat szabjunk arra ki, hogy pontosan kiférhet hozzá a SZIS-2-höz. Olyan esetek is vannak, amikor elveszett gyereket megtalálják, majd még egyszer eltűnik. Ezeket az eseteket föl kell tárni, miért tűnik el még egyszer a gyerek. Nem, nincs arra átfogó tanulmány, hogy miért tűnnek el a gyermekek. Minden egyes esetet külön kezelünk. Nagyon sok kíséret nélküli gyermek azért hagyja el a befogadó központokat, hogy találkozzon szüleivel, vagy más családtagével egy másik tagállamban. Gondot jelent a megfelelő dokumentáció hiánya, illetve hogy a gyermekek nem kapnak elég információt arról, hogy utazhatnak -e egyedül, és sajnos az egyedül való utazás során sokszor a szervezet bűnözők hálójába kerülnek. egyetlen gyermek sem szeret egy befogadó központ kerítése mögött maradni, itt élni. Miután kiszökik, sajnos ezek a gyerekek sokszor fizikai vagy más kizsákmányolás áldozatává válnak. A gyermekek félnek, attól visszautasítják a menekült ügyi kérelmüket, a menekült státusz iránti kérelmüket. A gyermekek megpróbálnak közösségben egyedül megélni, és megpróbálják az otthon maradt családjukat segíteni. Mit tehetünk azért, hogy az eltűnések számát csökkentsük? Először is nagyon fontos az, hogy az összes érintett szerv együttműködjön, tehát a gyerekvédelem, a rendőrség, a menekültügyi hivatalok, stb. Az is nagyon fontos, hogy mindezek a szervek a gyermek érdekeit helyezék előtérbe. Ez azt jelenti, hogy megfelelő lehet, me, megfelelő életkörülményeket, védelmet és gondoskodást adjanak a gyermeknek. Nagyon fontos az, hogy a szervezet bűnöző, bűnözés, az embercsempészet és az emberkereskedelem ellen is fellépjük. Hogyha javítjuk a körülményeket, és egy olyan helyen helyezzük el ezeket a gyermekeket, ahol gondoskodnak róluk, akkor kisebb lesz az esélye, hogy elszöknek. fontosnak tartom, hogy kisebb egységekbe helyezzük el ezeket a gyermekeket, vagy akár befogadó családoknál. Az ilyen kis családi egységekből elszökő gyermekek száma sokkal kisebb, mint a nagy intézményekből elszökő gyermekek száma. Fontosnak tartom, hogy ez a rendszer a nemzeti családvédelmi vagy gyermekvédelmi rendszeren belül működjön, működjön, tehát a gyermekvédelmi hatóságokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Léteznek úgynevezett védőházak egyes tagállamokban. Nos, minden egyes gyermek esetében kockázat elemzést kell végrehajtani, amelyen részt vennek a bírói hatóságok, és ezeket a folyamatokat periódikusan felül kell vizsgálni. Nagyon fontos az is, hogy hangsúlyozzuk, nem szabad a gyermekeket bezárni biztonságuk érdekében. Sokszor ez arra elég csak, hogy később szökjön el a gyermek, de az ilyen gyermekek, akiket bezárnak, előbb-utóbb el fognak szökni, sőt, a példa alapján mások még jobban félnek majd attól, hogy ilyen sorsra jutnak. A bizottsággal azon dolgozunk, hogy hogyan lehet, megfelelő, hogyan lehet a gondviselőknek megfelelő képzést adni, erről egy kézikönyvet alakítottunk ki. A cél az, hogy a gondviselők úgy gondoskodjanak a gyermekről, hogy csökkentsék annak az esélyét, hogy a gyermek eltűnik. Nagyon fontos, hogy megnyerjük a gyermek bizalmát, de ehhez igazat kell nekik mondani, és párbeszédnek kell kialakulni a gondviselő és a gyermek között. A család egyesítési programokra is oda kell figyelni, illetve hosszú távú megoldásokra van szükség, ez csökkenti a bizonytalanság és a kétségbeesés érzését ezáltal kevésbé valószínű, hogy ezek a gyerekek elszöknek vagy eltűnnek. Köszönöm szépen. Uh, uh, Mrs. Morales. Köszönöm szépen, Dimitropoló asszony. Morales asszony következik a Missing Children képviseletében. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogy már hallottuk, az eltűnt vagy felnőtt felügyelete alatt nem levő gyermekek nagy problémát jelentenek. A közelmúlt jelentései is azt bizonyítják, hogy egyre nagyobb méreteket ölt ez a jelenség. 2014. októberében ezért beindítottunk egy folyamatot, hogy az ügynökségek egymással összefogjanak ebben a témában. Kutatást folytattunk, a bűnüldöző szervek, a befogadó központok, a hotline-ok -ok képviselőivel több tagállamban az, meg, az ér, meg a célország, a tranzitország és a kiinduló ország is része volt ennek, hogy védjük a gyerekeket. Az első kihívás az, hogy nincsenek szakemberek ebben a témában. Például a bűnöldöző szervek megkérdezett képviselői bevallották, többen bevall, bevallották, hogy nem kaptak megfelelő képzést, úgyhogy gyakorta a gondviselők és a bűnöldöző szervek képviselői is bevallották, hogy nem feltétlenül tudják megfelelően ellátni ezt a feladatot. Nagyon sok az olyan eset, amikor ha vannak is eljárások, csak helyi jellegűekről beszélhetünk, és nem megfelelően ismerik az érintettek. A tanulmányból kiderül, hogy kockázat elemzésre van szükség, mégpedig rendszeres kockázat elemzésre, mert nincsenek logikus eljárások, egymásba kapcsolódó eljárások. Egyszerűen nem ismerik az emberek, hogy hogyan kell jelenteni a eltűnt gyerekeket, úgyhogy ez mind késelteti a folyamatot. A nyomozás sem rendszeres. Nagyon sok esetben pedig, például ami a hotline hálózatokat illeti, vagy a 29 tagállamban ellátott feladatok nem megfelelően ismertek. Ezen kívül egy nyomozás eredményei sem igazán ismertek nagyon sok esetben lehet, hogy megtalálták volna a gyerekeket, hogyha hallottak volna ezekről az esetekről a gondviselők. Az ügynökségek között információ cserére van szükség ebben a témában. Egyszerűen nem lehet tudni, hogy ki miért felelős, az együttműködés hiányzik a határokon átnyúló információcsere vonatkozásában, még akkor is, hogyha elkezdték keresni az adott gyermeket. Nagyon sok esetben borzasztóan bonyolultak a jogi eljárások, és ezért nem sikerül őket egyesíteni családjukkal. Általában visszaküldik őket az első beérkezési országban. Svédországban például amikor felfüggesztették a Dublini átirányítást Görögországba, visszaesett jelentősen ezen esetek száma. Mit tehetünk? A múlt héten készült egy kézikönyv, ami gyakorlati segítséget nyújt az intézmények közötti együttműködés elősegítése céljából. Egy képzés keretén belül készült el ez a kézikönyv, rendkívüli gyakorlati tapasztalatokat felölel, hogy az érintettek megfelelően lássák el munkájukat. Egyértelmű eljárásokra van szükség, javítani kell a kockázatelemzésen, a jelentéskészítésen és a reagáláson. Aztán nagyon fontos, hogy ne tűnjenek el a gyermekeket. gyermekek. Családegyesítés, nemzetközi védelmi kérvények prioritást élvező területeknek kellene, hogy legyenek a gyermekeket nem kellene átirányítani másik országokba. Azonnal ki kellene nevezni gondviselőket. A gyermekeket tájékoztatni kell az eljárásról, mert gyakorta csak a csempészek látják el őket megfelelő információval. Egyetemű, hogy elő kell segíteni a határokon átnyúló együttműködést ezeken a területeken, ehhez hatékony információcserére van szükség, amelyet a gyermekvédelmi szervek látnak el, illetve összefogva a rendőrség megfelelő szerveivel. A SIS, a hotline, amely az eltűnt gyermekek érdekében lett létesítve, mindezeket jobban ki kell használni. Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Bizottság integrált gyermekvédelmi rendszere kellene, hogy a megfelelő megközelítést biztosítsa. Az egyik elv a bizottsági dokumentumban az, hogy minden egyes gyermeket el kell ismerni, védeni kell, és védelmi jogaik nem képezhetik alkutárgyát. Nem szabad, hogy azon múljon egy gyermek védelme, hogy most az adott ország állampolgára, vagy pedig egy harmadik országból érkezett. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Morales asszony, nagyon komoly kérdéseket vetett fel, úgyhogy megnyitom a vitát. Heten szeretnének hozzászólni. Lénárc úrral kezdjük, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony a szót. Comforting uh, uh, story we have. We don't know how many children nagyon összetett történet ez, nem tudjuk hány gyerekről van szó összesen, nem tudjuk kikkel vannak, mit csinálnak. Nyilván bizonyítékra van szükség, de semmi bizonyítékunk nincs arról sem, hogy esetleg nem rabszolgasorba taszították őket, vagy ö, ö, szexuálisan zaklatják őket. Úgyhogy ezeket a kérdéseket mind-mind föl kell tennünk itt az Európai Parlamentben, hogy segítsünk, és a két másik hozzászóró arról beszélt, hogy amikor az Eurodagban az új lenyomatokat akarják tárolni, a, kor, a korhatárt lejjebb kell vinni, mert pillanatnyilag csak 14 éves gyermekek új lenyomatai tárolhatók ott. Ez pedig segítene a gyermekek megtalálásában, ami a Dublini szabályokat illeti. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a menekültjogot kérő gyermek legyen az bárhol is, az első országban, ahova megérkezik, lehetséges legyen. Nem tudom, hogy esetleg a gyerekek nem attól félnek-e, hogy regisztrálják őket, és mindenféle eljárásokon kell átverekedni magukat a hatóságokkal szemben. Nagyon sok jó hírt is hallottam az Európolal való együttműködésnek köszönhetően, és erről is beszélni kell, úgyhogy az Európolhoz fordulok. Van elég kapacitásuk a civil szervezetekkel szemben, hogy a felvetett kérdések közül néhányal foglalkozzanak, amit itt hallottunk. Az eltűnt gyermekek esetében, akár határokon belül, akár határokon kívül, tehát migráns gyermekekről van szó, vagy menekült gyermekekről, vagy menekült státuszt kérőről, védeni kell őket. Tudjuk azonban, hogy rendkívül fontos, hogy gyorsan reagáljunk. Minden egyes másodperc, amit az ember vár, elvesztegetett időnek tűnik a gyermek megtársa érdekében. Mi a helyzet a nemzeti hatóságokkal? Talán nem tudatosul ez bennük annyira, amennyire. Én Hollandia határvidékéről származom, Németországgal, és például két gyermeket találtak perceken belül meg, akik az egyik menekült központból kerültek oda. A kérdés tehát, hogy hogy lehetne az együttműködést ilyen szempontból is javítani. Köszönöm szépen. Ferrara asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én két dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Az első kérdés a 16 éven aluli fiatalokra vonatkozik. Kalábriában meglátogattam egy olyan befogadó központot, ahol nagyon sok kíséret nélküli kiskorú van. Nem mindig, nem mindig szándékuk szerint mennek oda ezek a fiatalok, illetve nem minden esetben vannak önkéntes gondviselők. Sokszor összeférhetetlenségről van szó. Sokszor magának a befogadó központnak az igazgatóját nevezik ki gondviselőnek. Hiányzik nyilvánvalóan így az objektivitás, a részrehajlás mentesség. Ez gondot jelent és az is kérdés, hogy egy gondviselőnek hány, vagy védelmezőnek eh, hány védence lehet, hány gyermek tartozhat felelőssége alá. Jelen esetben 70 gyermek tartozik a befogadó központ igazgatójának védelme alá. Nyilvánvalóan lehetetlen részletesen és megfelelő figyelemmel nyomon követni ennyi gyermek sorsát. Mondott jelen tovább az iskolázás. Nagyon sok 14, 15, 16, 17 éves gyermeknek írás-olvasás oktatásra lenne szüksége. De állami szinten ez nem mindig megoldott, nem feltétlenül vannak ilyen esti kurzusok, és 5-6 éves gyerekek mellé nehezen ülnek be ezek a kamaszok, vagy 16-17 éves fiúk, lányok. Tehát ezek a kíséret nélküli fiatalok egyáltalán nem járnak iskolába. Nehéz tehát a nyelvtanulás számukra, a szocializáció, a önmaguk kifejezése, nagyon nehéz kapcsolatot kialakítani a többiekkel. Ezek a fiatalok tehát önmaguk egyedül sétálnak a városok utcáin, így nagyobb esély van arra, hogy a szervezett bűnözés lecsap rájuk, vagy kis munkákat ajánl nekik, aztán később szomorú sorsra jutnak. Lenne egy kérdésem az alapjogi ügynökségnek. Vajon a kíséret nélküli, a kíséret nélküli ö, gyermekeket vagy kiskorúakat bizonyos időszakra, bizonyos feltételek mellett oda lehet-e ítélni családoknak, magánszemélyeknek. De természetesen a legfőbb ilyenkor a, kisebb, a kiskorúak joga, de egyértelmű, hogy jelenleg nincs elég önkéntes gondviselő. Köszönöm szépen. Uh, Kérem, hogy tartsák figyelembe a felszólás idéket. Korzabélt asszony, köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és nagyon örülök, hogy vitát indítottunk ebben a súlyos kérdésben. A gyerekjogokkal foglalkozó intercsoport is tartott ezzel kapcsolatosan egy beszámolót, ez megrázó volt. A frakciók mindegyike örül annak, hogy meghallgathatjuk önöket. Köszönöm szépen, és nagyon fontos, hogy erről nyilvános vitát folytatunk, és minden kollégával megoszthatjuk ezeket a gondolatokat. Nyilván nagyon frusztráló, hogy abból, ahogyan hallom önöket, következetes probléma az, hogy nem osztják meg a rendészeti hatóságok egymás között az információkat. Ami nagyon lényeges, az azonosítás és a regisztráció. A gyerekek között az a benyomás, hogyha leveszik az új lenyomatukat, akkor ez ellenük irányul. Ezzel már folytattam vitát a migrációs hatóságokkal, hogy a 14 évesek, egyébként Lárával, és beszéltünk erről, aki sokat foglalkozott a kísérő nélkül utazó gyerekek ügyével. Tehát arra próbálunk rámutatni, hogy a regisztrálás, az új lenyomatok levétele annak a módja, hogy a gyerekek bekerüljenek a védelmi rendszerbe, vagyis a rendészeti hatóságok tudjanak arról, hogy léteznek ezek a gyerekek, ott vannak Európában, és itt meg tudják őket védeni. Mivel tudjuk, hogy sajnos 50%-nyi a lemorzsolódás, úgymond a befogadó központokból, a migráns gyerekek eh, hamarabb találkoznak az embercsempészekkel, mint a rendészeti szervekkel, nagyon gyakran, eh, ezért nem tudunk nekik védelmet nyújtani. Nyilván az a kérdés, hogy eh, mit tehetünk. Említette a Jurodakot, a SZISZ 1, SZISZ 2 a vízumrendszert, vagy hogy kibocsáthatunk-e útlevelet a gyerekeknek, például csak az arcfelismerést ismerjük el a gyerekek esetében, vagy biometrikus útlevelet is akarunk kiadni nekik, hogy adatbázisban rögzítsük az adataikat, és ezeket frissíteni tudjuk. És volna egy kérdésem az Europolhoz is kifejezetten. Most egyfajta nyomás alatt van az Europol, hiszen kérték hogy a terrorizmusra fordítsák az erőforrásaikat, ez nyilván legitim kérés. Nem ezt akarom bírálni, inkább kérdésem volna. Mégpedig, hogy van-e ennek olyan kockázata, hogy ezt megsinni az önök egyébként kiváló munkája a gyerekek csempészésével, emberkereskedelmével kapcsolatosan, hiszen azt látjuk, hogy egyre több gyerek eh, érkezik eh, a menedékkérők között, egyre több gyerek, egyre több lány és egyre több kísérő nélküli a kiskorú, ez tehát egy tömegjelenség. Hogyan tudjuk biztosítani az erőforrások rendelkezésre állását, és azt, hogy ezeket az erőforrásokat a megelőzésre, a riasztásokra, a korai riasztórendszerre tudjuk fordítani, amit olyan jól leírt hogy meg tudjuk akadályozni, illetve fel tudjunk az ellen lépni, hogy a gyerekek a bűnöző karmai közé kerüljenek. Köszönöm szépen. Én nem tudok más tenni, mint hogy szerényen kérem önöket, hogy két percre szorítkozzanak a felszólalásaikban, hiszen nem fogjuk tudni a végén meghallgatni a válaszokat. Nem. Köszönöm szépen. Az eltűnt gyermekek tragédiája nem Jemenben történik, Szomáliában vagy Darfurban, hanem Európa kellős közepén. Ez humanitárius katasztrófa, amire korábban soha nem volt példa. Jobb lenne, hogyha pontosabban tudnánk tájékozódni arról, ami történik. Még ha a megtalált gyerekek száma alacsony is, persze azért tudni kellene, hogy hány, eh, hányat találtak eh, közülük. Még ez a kis minta is olyas valami, ami alapján következtetéseket vonhatnánk le. Feltetném magunknak a kérdés, hogy eh, mi történt? Elrabolták ezeket a gyerekeket? Elrabolják őket? Vagyis egy soha nem látott mértékű gyerekrablásról van szó, vagy pedig csalásról, és a gyerekeket tárgyként kezelik és kereskednek velük. És lehet, hogy csalnak a számokkal is, és ezzel fedeznek más felnőtt belépőket. De az elsődleges feladatunk, hogy megvédjük ezeket a gyerekeket, ez a legfontosabb. az civil szervezet vezetője is beszélt erről. A tagállamainkban mindenhol van egy olyan alkotmányos szabály, tudomásom szerint, hogy védelmet kell, hogy élvezzenek a, az állampolgárok, a méltóságuk, és mindenki számára világos, és én nem is akarok túl gyorsan elhamarkodott következtetésekre jutni, és senkit nem akarok semmivel vádolni. Tudom, hogy a, az Európa mindent megtesz, amit tud, és korlátozottak az erőforrásai. A legfontosabb felelőssége azoknak az államoknak van, ahol eltűntek a gyerekek, ezeknek az államoknak a bűnöző szerveinek. Ugyanakkor az Európai Unió hatóságai intézményei is felelősek a helyzetért, mert nem vesznek tudomást erről a lehetőségről. Azt mondták, hogy nyissuk meg a kapuinkat mindenki előtt, elgondol, nem elgondolkodva azon, hogy milyen biztonsági kérdéseket vet mindez fel. Mivel most ugye, mint már mondtam, vagy egy órási mértékű bűncselekményről van szó, vagy pedig egy csalásról. De Először is az EU intézmények képviselői részéről felelőtlen kijelentéseket is jelent, magukba foglalnak, hiszen biztatták ezeket az emberek, hogy jöjjenek. Ezek a gyerekek fizetik meg ennek a felelőtlenségnek az árát. Ezek a gyerekek legtöbbször nem önkéntes döntésükből jöttek ide, hanem ide hozták őket. Ugyanakkor azt halljuk, hogy azok, akik reálisan gondolkodtak az egész jelenséggel kapcsolatosan, tévedtek. Azok, akik politikai felelősséget viselnek ezért, fel kell, hogy vállalják ezt a felelősséget. Demokratikus közösségben élünk, ahol a demokratikus felelősséggel el kell tudni számolni. Köszönöm szépen, Gómez asszony. Yes. On the 1st of April I was visiting Moria and I saw children in Moria. There were only Moriaban jártam márciusban, és láttam gyerekeket is. Tíz nappal később többek érkeztek, és Máriban láttam gyerekeket is, akiket letartóztattak, fogva tartottak, és azt gondolom, hogy most már most még többen vannak. Ilyen dolgok történnek. Láttam, hogy a Pireusi táborokban is vannak gyerekek, a legszörnyebb táborokban is vannak gyerekek Görög Görögországban, és Idoméniben is. Nagyon sok gyerek egyedül van, kíséret nélkül, Leszboszon is jártam, egy háznál, ahol egy civil szervezet, aki együttműködik a görög hatóságokkal, és hét kiskorú gondját viselik, az egyik hét éves volt. Elmondták, hogy nincs megfelelő, nincsenek fölkészülve erre, nincsenek tanítóik, nincsenek eszközeik, forrásaik. A legtöbb gyerek egyszerűen csak ott van, és általában azért vannak ott ezek a gyerekek, mert csempészek vitték el őket oda, szörnyűséges hálózatok léteznek, a gyermekeket zsákmányolják ki, és mindez Európában történik. Ez botrányos. A tagállamok felelősek ezért, a szörnyűséges problémáért, voltak olyan gyerekek is, akinek volt édesanyja, de arra vártak, hogy a, gyerek, hogy a családot újra egyesítsék. Voltak apák, férjek Svédországban, Németországban, akik várták őket. Sokakat egyedül küldték el, mert az volt az elképzelés, hogy a család egyesül majd. De megakadtak, mert egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy lerombolják Schengent és blokkolják a határokat. Én nem az Európóra, vagy az ügynökségekre mutogatok. Én azt gondolom, hogy a kormányaink hibáztak, nekik politikai felelősségük van, hiszen szörnyűséges bukást, szörnyűséges bukással nem voltak képesek arra, hogy a gyerekeket megvédjék, a migráns gyerekeket, a menekül gyerekeket, és akik az EU-Törökország megegyezés mögött vannak, azok is szégyeljék magukat, mert szerintem ezek a gyerekek így csak az ember csempészek hálójába kerülnek. Nagyon komoly politikai és bűnügyi felelősségről beszélhetünk itt. Schengeni szerződést nem tartották tiszteletben azok a politikusok, akik ezt megtették, és ide tartoznak a németek is. Köszönöm, Wimberg asszony. sorry to say that Germany on the first... Elnézést. Németország először azt mondta, hogy nincsenek határok, aztán pedig elkezdték blokkolni a határokat. Elnök, már csak 90 van, és még hatan szeretnének hozzászólni, plusz vannak még a válaszok is. Wimberg asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. aggasztó dolgokat olvasunk. A gyermekeket kizsákmányolják, sorsban tartják őket, vagy szexuális kizsákmányolást követnek el velük szemben. Szörnyű ilyen dolgok megtörténhetnek. Tömeges migráció esetén viszont nem is olyan furcsa, hogy egyre nő a kíséret nélküli gyermekek számba, száma. Csak Svédországban 35 ezer ilyen gyerek kért menekült jogot. Egyébként csökkent az Svédországban eltűnt gyermekek száma, viszont van egy újabb probléma. Nagyon sok marokkói és afgán fiatal van Svédországban, akiknek joguk van menekült státuszt kérni. ez azt jelenti, hogy nem akarják, nem akarják, hogy kiutasítsák őket, és éppen ezért eltűnnek. Az utcán élnek ezek a fiatalok. A marokkói hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, hogy oldják meg ezt a problémát, de nem sikerült megoldást találni a hatóságokkal, marokkói hatóságokkal. Tehát az utcán élnek ezek a fiatalok, Mondom, próbálunk valamit elérni, hogy Marokkóval megegyezünk, valószínűleg más országokban is létezik ez a probléma. Ezeket a fiatalokat kiutasítják, és ezt elkerülendő az utcára mennek. Több témáról már évek óta beszélünk, például arról, hogy a menekült politikának meg kell azt is vizsgálnia, hogy mi van azokkal, akik nem tudnak hazamenni, mert olyan a helyzet a származási országukban, és mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik komoly, komoly veszélynek vannak kitéve. Sokszor a származási ország felelőtlensége, vagy az EU-s tagállam felelősség miatt ezek a gyerekek elég rossz helyzetben vannak. Különböző javaslatokat láthatunk most hogyan lehet megváltoz, hogy lehetne megváltoztatni a menekültügyi rendszert. A reformkor sikerült azt elérni, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a gyermek érdeke. Viszont amit ma hallottunk, az egyértelmű útmutatás, arra vonatkozó, hogy mire lenne szükségünk, mit kéne megváltoztatni. Tehát úgy gondolom, hogy a tagállamokban kéne nagyobb erőfeszítéseket tenni, hogy az Európai Bíróság ítéletét a gyermekek, a gyermekek kitoroncolásának tiltásáról a Dublin 2 értelmében ezt az ítéletet hozták. Ezt kéne jobban tiszteletben tartatni a tagállamokkal. Arról is hallottunk az előbb, hogy a regisztrációt javítani kell, illetve a bizalom kiépítésének kérdése is probléma. Nincs meg egész egyszerűen a rendszerben a bizalom. Franciaországra és az Egyesült Királyságra gondolok, Kálé ügyében. Itt van, szinte vannak bírósági ítéletek, amik egyértelművé teszik, hogy a Káléban tartózkodó gyermekek az Európai Emberi Jogi Konvent és a Dublin, Dublin 2 értelmében jogosultak a menekült státuszra, ezt pedig nem veszik figyelembe. A francia hatóságok komoly hiányosságokat mutatnak a gyermekek és a fiatalok támogatásában. Szerintem itt a parlamentben pontosan látjuk, hogy mit kéne tenni, és köszönöm a szakértőknek, hogy ilyen világosan beszéltek ma erről. Köszönöm, Verzsia asszony! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a helyzet eléggé zavaró. Még mindig nem értem, hogy ezt a tízezres számot honnan szedték, hogy került ez nyilvánosságra, és ez pontosan mit jelent, mit takar. A regisztráció száma nőtt, tehát több gyerek érkezett valójában Európában, mint amennyit regisztráltak. De ez még nem elégséges. A gyermekek elég nagy része embercsempészetnek, embercsempészet áldozata. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak rendkívül nagy a felelőssége, tudván, hogy az ő hatáskörük lenne mindez. Ezek a tagállamok mind aláírták a nemzetközi gyermekjogi kartát, a Dublini egyezményt is mindenképpen tiszteletben kéne tartaniuk, hát nem csak a 23-as cikkét, hanem azt a cikket is, amely a kiskorúak esetében megtiltja a visszatérítést, a kitoloncolást. A gyermekeket mindenképpen védeni kell, függetlenül attól, hogy hány évesek, honnan érkeznek, milyen körülményeik vannak, ezt hívják a gyermek minden előre való érdekének. Sajnos olyan országban élek, aki, amely nem érzi úgy, hogy túlságosan vonatkozna rá ez a, ez a konvent, ez az egyezmény. Nagyon fontos tehát, hogy védjük a gyerekeket, de sok gyerek esetében, az gyerekek fele esetében ezt a védelemre vonatkozó kérelmet visszautasítják. Erre vonatkozóan van egy módszere a francia hatóságoknak, de ez a módszer szerintem egyáltalán nem tökéletes, sőt, éppen, hogy meggátolja a védelem nyújtását. Kaléban kb. 300 kiskorú van. Franciaország és Anglia egymásra mutogat, hogy ki a felelős ezért. Francia területen vannak ezek a gyerekek. Úgyhogy mindenképpen a francia államnak kéne róluk gondoskodnia, róluk gondoskodnia, és a francia kormánynak nyomást kéne gyakorolni az angolokra, hogy ezt oldják meg, hiszen a gyermekek nagy része családegyesítést kér angliai, angliai családjukkal. Ma délelőtt már beszéltünk arról, hogy a probléma az adatcserében, az információ cserében gyökerezik, a tagállamok közötti információ cseré gyengelkedik. Azt kéne elérni, hogy a mai rendszerek úgy működjenek, hogy figyelembe veszik a különböző alapjogokat és a gyermekek jogait is. Jó lenne, hogyha ez prioritás lenne. Konkrét intézkedésekre van szükség, amelyek ezen problémás eseteket megoldják. Nem elég azt mondani, hogy az Európai Unióban van tízezer eltűnt gyerek, hanem föl kell tenni a kérdést, hogy ez pontosan mit jelent. Hogyha nem lépünk konkrétan, az lenne, arra lenne szükség, hogy konkrétan lépjünk, ez pont ugyanolyan fontos, mint hogy megalapítsuk, hogy tízezer gyerek van. Mansz. Köszönöm, Verzsi asszony, Valtmansz asszony következik, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak. Hogy gondolom, ez szörnyű, ez a szám, nevezetesen, hogy ennyi gyermek tűnt el én tárgyaltam az Európollal, a Child focus és hát őszintén szólva, nem akarom a gyerekeket az állatokhoz hasonlítani, de hogyha eltűnik egy kutya, az emberek valamit tesznek. És itt van ez a rengeteg eltűnt gyerek Európában ennek ellenére. Úgyhogy mi az Európai Parlament vagyunk. Sürgőségi kérdésekről beszélünk, ami az emberi jogokat illeti világszerte, úgyhogy tényleg szükség lenne egy sürgős ö, dokumentumra, amely felszólítja Európát, hogy lépjen, hogy rázza fel az embereket, hogy többenjenek rá a valóságra, hogy tudják azt az állampolgárok, hogy miről van szó hogy kinyissák a szemüket, és hogy a híres és a különböző testületek, amelyek a migrációért és egyéb területekért felelősök, naponta együttműködjenek. Cecilia Wikström adott be módosító indítványokat, amelyekben az áll, hogy vigyázni kell a gyermekekre, akárhol legyenek azok. De a gyermekek ugyanakkor áldozatok is, és szörnyű dolgokat tapasztaltak. A biztosunknak valamilyen akciótervet kellene már kidolgoznia, mert 2013 óta erre várunk, úgyhogy ideje, hogy a bizottság egy ilyen akciótervet elkészítsen már. Végül. Érdemes lenne-e a Libének a többi szakbizottságnak írni, vagy összeülni, hogy fogjunk össze, készítsünk el egy akciótervet. Nem volna ideje már elkészíteni egy állásfoglalást, hogy lépésről lépésre közelítsük meg ezt a kérdést? Illetve szeretném elmondani azt is, hogy mindenki beszélt a prevencióról, a jövőről, hogy hogy tudjuk elkerülni azt, hogy a jövőben ez bekövetkezzen, de az a helyzet, hogy ez már bekövetkezett. Tízezer gyerek eltűnt. Hol vannak? Prostitúció áldozatai lettek, vagy meghaltak? Közülük néhányan? Én írásbeli kérdést fogalmaztam meg ebben a témában két hónappal ezelőtt. 40 kollega írta alá ezt az áldéból, és még mindig nem tűztük rendre. Szeretném tudni azt, hogy itt Európában milyen akciótervet kívánunk most megvalósítani, ma, holnap. Mert arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy találják meg ezeket a gyerekeket, és mi felelősek vagyunk ezért. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Ami a kiskorúakat illeti a ezekben a táborokban, ahogy Gomes asszony is említette. Két kérdésem lenne. Megdöbbentő, hogy mennyire hiányzik az élelmiszer a gyerekek számára, beleértve az újszülötteket is. Csak egy számot szeretnék itt emlegetni, a kioszt, százezer liter tejre volna szükség naponta. Európa az eufemizmusok specialistája az ilyen helyzetekben. A kérdésem pedig a következő. Nem kellene-e meggondolni azt, hogy drasztikusan csökkenteni kellene esetleg az ilyen mennyiségű tej adagolását az új szülötteknek? de mások azt mondják, hogy már ö, nagykorúak, és ö, vannak jogaik, és nem volna szabad őket ö, ott tartani. Nagyon fontos ez azzal kapcsolatban is, amit egyikük említett, azzal kapcsolatban, hogy egy gyermeknek is kellene, hogy jogai legyenek. Mert egyébként ilyesmik történnek vele. hogy ne kelljen bebizonyítani, hogy valaki kiskorú vagy nem kiskorú ahhoz, hogy fogvatartassák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most előadóinkhoz fordulok. Sok-sok kérdés hangzott el, úgyhogy nagyon kérem, hogy röviden próbáljanak válaszolni, két-három percben, hogyha lehetséges fejenként. Először Najman úrni a lehetőség. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm azt is, hogy részt vehettem ebben a rendkívül érdekes vitában. Természetesen nem mondhatom azt, hogy én minden problémát meg tudok itt oldani. Ami engem illet, közigazgatási hátteremmel úgy gondolom, hogy az első dolog az, hogy létre kell hozni egy európai szintű administratív rendszert. Ez egyértelmű kompetenciákat, kommunikációt eredményezne. És nyilván forrásokat is igényel, ez biztos. Ami az én munkaterületemet illeti, én nem fogalmaznék ilyen ö, pessimistán, a tagállami együttműködés kapcsán az emberkereskedelem esetében 2009-ben 65 ilyen eset volt, 2010 ben 744. Persze azt mutatják, hogy óriási a növekedés ilyen esetekben. Másrészt azt is mutatja, hogy az együttműködés végül is jó. 2009-ben 484 Gyen vettek részt benne, most sokkal többen. Aztán, ami a különböző rendszerek, információs rendszerek interkonnektivitása, összekapcsolhatósága az EU-ban. Két évvel ezelőtt nagyon nehezen ment ez a dolog. Ehhez képest ezek már nagyon pozitív jelek, volt egy olyan kérdés, amelyet muszáj, hogy megpróbáljuk megválaszolni, nevezetesen, hogy kell-e még további forrás számunkra. Nos, ez a parlament a közelmúltban megszavazta, hogy az Európol további forrásokat kaphasson. Azért azt is el kell mondanunk, hogy persze nagyon nehéz elegendő forrást biztosítani a terrorizmus elleni harcra. A görög szigeteken a másodlagos biztonsági ellenőrzések bevezetésére. Nyilván nincs elegendő forrásunk. Aztán ott vannak az eltűnt gyermekek. Pillanatilag nagy a valószínűsége annak, hogy ez idén még eljutnak hozzánk azok az esetek, amikor kiskorúakat érint az embercsempészet. Úgyhogy nyilván össze kell fogni, forrásokra van szükség, nyilván pénzre, de polgári kezdeményezésekre is köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Dimitra Polú hogy parancsoljon. Megpróbálok röviden beszélni. Ami az ajánlásokat illeti, vannak már a tagállamok számára jogi kötelezettségek is, az EU jog ezeket megfogalmazza, az ENSZ gyermekjogi egyezmény ezeket megfogalmazza, illetve az EU menedékjogi szabályai hogy a kísérlet nélküli gyerekeket családi egységben kell befogadni, stb. E uh, ezeket tehát az Európai Uniós jog megfogalmazza ezeket a feltételeket. A kérdés, hogy miért nem hajtják végre, és hogyan lehet biztosítani a végrehajtásukat. Ezek nem újdonságok, de egy lépéssel tovább kell menni, és a végrehajtást biztosítani. Az új jogszabályalkotásban, az döntéshozatalban biztosítani kell, hogy a gyerek elsődleges érdekét mindig figyelembe vegyék. Biztosítani kell, hogy a döntésekben ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy milyen hatása lesz ez a gyerekekre. Ez majd figyelembevételre kell, hogy kerüljön a 18 éven aluli gyerekek új lenyomatvételével kapcsolatos vitár, ban is. Lehet, hogy ez a legjobb érdek a gyereknek, hogy levegyék az új lenyomatát, mert így védhető lesz, de azért adatvédelmi ügyeket is meg kell vizsgálnunk, illetve a különböző garanciákat ki kell alakítanunk, hogy valóban biztosítsuk, hogy ez az elsődleges érdeke a gyereknek. Nem annyira fekete-fehér ez a kérdés. A gyámsággal kapcsolatos kérdések, illetve kihívások, amelyeket megfogalmaztak a gyámügyi rendszerrel kapcsolatosan. Olaszország, Görögország esetében sokszor elhangzanak ezek a vélemények. Van egy kézikönyv a gyámsággal kapcsolatosan, illetve sok eszköz, ami iránymutatást ad, a FRA is kiadott ilyet, és más ügynökségek is. És ezeket is a tagállamoknak használniuk kellene hogy változzon a helyzet. Az országok közötti együttműködés is nagyon fontos. Nem szabad arról megfeledkezni, hogy az eltűnt gyermekek jelensége nem csak egy tagállamot érint, vagy egy másikat, hanem meg kell vizsgálnunk az rendelkezés előadatokat. adatokat, nem csak Görögország vagy Olaszország érintett, nem is akarok most több országot megnevezni, Dél-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa, mindenki érintett lehet. Minden tagállamban kihívások, ezek a kihívások. Az országok közötti együttműködést is biztosítani kell. Hogyan? meg kell vizsgálni ennek a lehetőséget, hogy éri építsünk a meglévő rendszerekre az együttműködésben, beleértve, hogy hogyan tudjuk bevonni a gyámhatóságokat, vagy a gyermekvédelmi hatóságokat. Az alapjogi ügynökség most visz egy projektet, amely különböző rendszereket vizsgál, információs rendszerek, VISIS, Eurodac, az információhoz való hozzáférés szempontjából, és hogy ezeket hogy lehetne felhasználni például az eltűnt gyerekek nyomon követésében, és hogy mik azok, azok a változások, amelyeket be lehetne vezetni annak érdekében, hogy több együttműködést segítsünk elő a gyermekvédelmi hatóságok között. 2017 elejére megjelenik majd az a jelentés, biztos nagyon hasznos lesz. Thank you very much. Uh, um- Morales asszony, köszönöm szépen, nagy örömmel hallom, hogy az Európai Parlament képviselői prioritásként kezelik ezt a kérdést. Sokszor hallottam, hogy azt mondták, hogy ez sürgető, és most kell valamit tennünk. Remélem, hogy a tíz ezer eltűnt gyerekkel kapcsolatosan segíteni fognak, hogy tegyünk is valamit. Felmerült a kérdés, hogy mi az igaz, hol van az igazi felelősség. Szerintem mindkét szinten, EU szinten és nemzeti szinten is van felelősség. 2013-ban az Európai Bizottság kiadott egy jelentést, általánosságban az eltűnt gyermekekről. Ebben a tanulmányban megfogalmazták, hogy csak négy EU tagállam rendelkezik eljárásbeli szabályokkal az eltűnt migráns gyerekek esetére, és a többi országnál nem tudjuk, nem tudjuk, hogy milyen eljárásban kezelik ezeket az ügyeket. Bizonyos tagállamokban úgy reagálnak egy gyerek eltűnésére, hogy visszavonják vagy érvénytelenítik a menedék kérelmét. EU szinten az eljárásokat felül kell vizsgálni, biztosítani kell, hogy a gyerekek elsődleges érdekét vegyük figyelembe. Határokon átnyúló problémáról van szó, nemzeti szintű megoldások nem működnek. Több dolgot felvetettek, amelyek nagyon fontosak, és a jövőben ezeket meg kell fontolnunk. Nagyon fontos, hogy a gyerekekhez bizalommal forduljunk, hogy beszélhessenek az igényeikről, szükségeik, szükségleteikről és kockázataikról, veszélyekről. Ehhez kapacitásra, erőforrásokra és képzésre van szükség, és információt kell adni a gyerekeknek, hogy ez alapján döntést hozzanak, ismerve a kockázatokat, tudva, hogy milyen eljárásokkal találkoznak majd a gyerekek fogvatartása nyilván nem a megoldás. Sok országban probléma ez. Tudjuk, hogy Görögország is nehéz helyzetben van, és a helyzetre való reagálás multidisciplináris kell, hogy legyen, bevonva a gyermekvédelmi hatóságokat és a gyermekvédelem elveire alapozva. Az integráció és az gyerekek felnővésének a problémája, vagyis hogy kinőnek a kiskorú kategóriából, ez valóban e, probléma és kockázat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a válaszokat, és köszönöm, hogy eljöttek, és tájékoztattak minket a helyzetről. Úgy gondolom, hogy e, valamit tudunk majd tenni, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Szeretnék tovább lépni a következő napi rendi pontunkra. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Az e emberkereskedelem elleni harc az EU kapcsolatai összefüggésében. A véleménytervezetet Valéro asszony mutatta be a Libében március 16-án. A Libe véleményt ad, társult szakbizottságként a jogi szakbizottság mellett az 54. cím vagy szabály összefüggésében. Most szeretném megadni az előadónak és az árnyék előadóknak a szót, Valero asszony. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőnek, nagyon jó volt az együttműködés. Már találkoztunk az első változat megírása vagy elkészült előtt is, de utána is voltak nagyon gyümölcsöző üléseink. módosító érkezett, nyilván a kompromisszumokban nem sikerült az összeset bevenni, néhány módosítóról majd külön kell szavazni. Azt gondolom, hogy nincs túlságosan nagy véleménykülönbség közöttünk. Valójában majdnem teljesen egyetértünk. Ahogy az elnök asszony is elmondta, a jelentés témája az emberkereskedelem dimenziója az Európai Unió külkapcsolataiba. Szöbb, több dologban sikerült kompromisszumokat kialakítani, például a rendőrség munkájában, az áldozatok azonosításában. Aztán az ember csempészet és az ember kereskedelmi, kereskedelem közötti különbségre is kitérünk. Áldozatvédelem, áldozatok jogai, tanukvédelme, gyermekvédelem, civil társadalom, a tájékoztatás növelése, illetve megfelelő képzés ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon nagy nézeteltérések nincsenek közöttünk, csak részletbeli kérdések. Úgy gondolom, hogy jó vélemény születik majd. Egyébként elég nehéz elválasztani egymástól a belső és a külső dimenziókat, de hát az illetékes bizottság úgy döntött, hogy erre szükség van. A mi véleményünk a DROA Bizottsághoz kerül majd, vagy a bizottsághoz kerül majd, ők az illetékesek, de nyilvánvaló, hogy a LIBE hatásköréhez is kapcsolódik ez. Most pedig az árnyék jelentéstevők következnek, majd ha jól tudom. Köszönöm, Valéro asszony, mondja az elnök. Eddig kette jelentkeztek, Zippel és Gomez kollégák. Zippel asszony a szó. Köszönöm szépen, az tevünk nevében fogok valamit mondani, ő nem tudott eljönni, ezért felolvasom, amit küldött. 95 módosító érkezett, ezek közül néhányat szeretnék kiemelni, ami fontos a frakció számára és szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, nagyon jó volt az együttműködés ebben a témában. Az áldozatvédelem témájában nagyon fontos az, hogy a lakhatási letelepedési engedélyekről szóló irányelvet felül kell vizsgálni. Az áldozatoknak akkor is meg kell kapni ezt a lehetőséget, ezt az engedélyt, hogyha nem tudnak együttműködni a hatóságokkal. Nagyon fontos az is, hogy az áldozatokat nem szabad felelősségre vonni olyan bűncselekményekért, amelyekre rákényszerítették őket, különös tekintettel a szexuális kizsákmányolásra és a kényszermunkára. Ami a kíséret nélküli gyermekeket vagy kiskorúakat illeti, nagyon fontos az, hogy jobban tudjuk azonosítani azokat a gyerekeket, akik ember csempészet áldozatai. Nagyon fontos az, hogy gondokot nevezünk ki, gondviselőt minden egyes ilyen gyermek mellé. A vélemény keretén belül úgy gondolom, hogy ki kell emelni azt is, hogy mi a különbség az embercsempészet, illetve az emberkereskedelem, illetve a migránsok csempészete között. Két külön dologról van szó, de bizonyos, és tehát vannak egyetemi különbségek. Nos, úgy gondolom, hogy a rendőri és a bírói együttműködést meg kell erősíteni, de azt nem tudjuk elfogadni, hogy a határvédelem képviselői hozzáférjenek az Európol adataihoz. Nagyon fontos az is, hogy az áldozat státuszt megadjuk az áldozatoknak. Úgy gondolom, hogy egy új struktúrát hozunk létre az áldozat védelmére, az nem feltétlenül lesz célre, célhoz vezető, de ezzel kapcsolatban van egy módosítónk, az 51-es. EU-s hatáskörre is szükség van. A fiatalok, illetve az, emberi, az embercsempészet áldozatai esetében a kölcsönös bírósági ítélet elismerésére. Ennek nem kell új struktúrában, ezt nem egy új struktúrában kell elképzelni, hanem úgy gondolom, hogy egy létező ügynökség is el tudja látni ezt a feladatot rendkívül fontos, hogy segítsünk a szóban forgó egyéneknek, hogyha az Európai Unió határain belül utaznak. Úgy vélem, hogy ezzel az áldozat státusz elismerését csak segítjük. Köszönöm Zippel asszony, Holmájer asszony. Köszönöm. Először is azt mondanám, hogy az emberkereskedelem áldozatait meg kell védeni. Ezzel mindegyet értünk, de nem szabad összekeverni a dolgokat. Azt kell érni, hogy az erőszak áldozatai, a szexuális kizsákmányolás áldozatainak teljes védelmet és segítséget adjunk. Ugyanakkor ha valaki a fekete piacon dolgozik, akkor nem, egy, nem automatikusan jár nekik a védelem. Az igazi áldozatokra kell koncentrálnunk, viszont nekik nagyon nagy, szükség, nagyon nagy szükségük van a mi segítségünkre. Nem mindenki áldozat, aki azt állítja magáról. Én úgy gondolom, hogy a párizsi és a brüsszeli támadások után még mindig nem akarjuk megadni a Frontexnek azt a hatáskört, hogy el tudják dönteni és ellenőrizni, hogy azok, akik áldozatnak titulálják magukat, azok valójában lehetnek elkövetők is. Én most nem akarok rossz fényt vetni az összes menekültre, de vannak ilyen esetek is. Szeretnénk célzottan föllépni, a megfelelő embereket megtalálni. Ugyanez, ugyanolyan ez, mint amikor a rendőrök megszondáztatják az autóst. Ezek az ellenőrzések nem azt jelentik, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki bűnös, de meg akarjuk találni azokat, akik valóban bűnösök, azzal, hogy adat bankokat hozunk létre, nem az összes menekültet vádoljuk meg, hanem ellenőrizni akarjuk a helyzetet, és azt kell elérnünk, hogy a Frontex fel tudjon lépni, hogyha valaki kihasználja a rendszert, illetve jobban akarjuk védeni a migránsokat és a menekülteket. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony, Gomes asszony következik. Köszönöm. Ez kapcsolódik az előző vitához. Valóban rendkívül szükség van arra, hogy megkülönböztessük az áldozatokat a nem áldozatoktól. De vannak olyanok, akik áldozatként jönnek ide, és vannak olyanok is, akik ide jönnek, és utána lesznek áldozatok. Pireuszon és Idomenin láttam, senki nem foglalkozik ezekkel az emberekkel, senki nem beszél velük, senki nem segít nekik, senki nem segítkezik, segít nekik abban, hogy az embercsempészek ellen föléphessenek. Senki nem védi ezeket a gyerekeket, embereket. Birgit Zéper is elmondta, az áldozat státusz megadása a prioritás, mert a többi következik ebből. Minden blokkolva van. Semmi nem működik. Találkoztam olyan nőkkel, férfiakkal, gyerekekkel, akik elmondták, hogy várják, hogy a családjaikkal egyesülhessenek, elmehessenek a családjuk családtagjaikhoz, de nem tudták, hogy hogy szabaduljanak ki ebből a helyzetből, mert senki nem segít nekik, senki nem beszél velük. A család egyesítés egyáltalán nem működik. Blokkolva van hogyha elismerjük, hogy ők áldozatok, és vannak más országokban rokonaik, akkor ennek prioritásként kéne működni, de ez nem működik. Ez kapcsolódik az előző vitához. Nem elég meghallgatni a szakértőket. Ide kell hívni a tanácsot, hogy a, és meg kell őket kérdezni, számon kell tőlük kérni, hogy mit tesznek a kormányaik nevünkben. A görög hatóságoknak egyértelműen nincs meg a lehetősége arra, nincs meg az eszközeik, hogy segítsenek ezeknek az áldozatoknak. És mit teszünk azért, hogy felgöngyölítsük a csempészek hálózatait? A hétvégén Cipruson jártam, Észak-Cipruson is. Nagyon sok nigériai lányt láttam, néhányal beszéltem is, és ők egy prostitúciós hálózat áldozatai voltak. Ezt a hálózatot a török katonaság működteti, és azért úgymond importálják ezeket a lányokat, hogy az észak-ciprusi katonákat kielégítsék. Ez bárkit érdekel? Ezek afrikai nők, lányok Cipruson, Törökországban. Azt bárki fölmérte, hogy nekik milyen kapcsolatuk van a csempészekkel? Mi az értelme ezeknek a csodálatos törvényeknek és jogszabályoknak, hogyha senki nem veszi őket komolyan? Köszönöm, Spinelli asszony. la collega Köszönet Bodilvárjáról a kolléganőnek a kiváló munkáért. Az általam beadott módosítókkal ki szeretném egészíteni a vélemény kapcsolatos munkát. Főleg egy olyan módosítót adtam be, illetve többet, amelyben egy újfajta emberi elismerést szeretnék elérni, hogyha például valakit megkínoztak, vagy meghaltak, emberiskedelem áldozatai lettek, olyan traumatikus élmény ez, amelyel szemben Európában nem föltétlenül megfelelő a válasz. Úgyhogy hivatalosan az Európai Unió ezt a fajta elbánást nem fogadja el. Az Európai Parlament Eritreával kapcsolatos márciusi dokumentuma már elismeri és szerintem pontosítani kellene azt, hogy ebben a véleményben hogyan vehető át. Más módosító indítványok a frakcióm részéről emlékeztetnek arra, hogy az Európai Unió egyfajta rendszert, preferenciális tarif, tarifarendszert és egyebet ír elő egyes államokkal szemben, a legfőbb nemzetközi egyezmények tiszteletbetartásával, ami az emberi jogokat illeti. Úgyhogy nagyra értékelném, hogyha az Európai Uniót felhívnák arra, hogy rendszeresen vegyék be ezeket a nemzetközi egyezményeket, beleértve a kereskedelmi egyezményeket is, megfelelő olyan klauzákat, amelyek nem alkutárgyai az emberekkel való bánásmódot illetően. Szükség van arra, hogy a tagállamok tényleg komolyan együttműködjenek igazságszolgáltatási rendszereik szintjén is, és elismerjék azt, hogy ahogyan ezt kolléganő is elmagyarázta, milyen e bánásmódokat kell elismerni, többszintű védelmet kell biztosítani, például a visszatoloncolás vonatkozásában, hogyha az életüket fenyegeti valamilyen veszély, veszély többi Köszönöm. Köszönöm szépen, Valero asszony a jelentés készítője, parancsoljon. Köszönöm a szót, köszönöm a hozzászólásokat. Három kérdésre szeretnék reagálni. Ja, Ami az Európolt illeti. Azt hiszem, hogy itt nem értünk egyet, úgyhogy itt majd részenkénti szavazás lesz. mert úgy tűnik számomra, hogy itt eltérőek a vélemények, úgyhogy mindenkinek úgy kell szavaznia, ahogyan azt a lelkiismerete diktálja. Ami a, ö, az emberkereskedelmet, a csempészetet illeti, a hamisítást. Olyan helyzet alakult ki, ahol nagyon könnyen áldozatul eshetnek az emberek az emberkereskedőknek. És már az Európai Unió területén kompromisszumainkban ezt is figyelembe vettük, mint helyzetet. Úgyhogy mindenféle variációs lehetőséget figyelembe kell venni. Aztán már néhány évvel ezelőtt is felvetettük ezt a kérdést. Ez tényleg probléma és semmilyen megoldást nem találtunk rá. A mi módosítónkban gyakorlatilag jogkérdéseként vetjük fel, külső és belső probléma, úgyhogy egy kicsit nehéz belevenni a jelentésembe, de azért szavazzunk róla. Voltak módosítóindítványok, amelyek inkább a külügyi területre tartoznak, inkább a DROA, a jogi szakbizottság területe, de ezzel is foglalkozhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Valero asszony. A Libében április 28-án szavazunk. Köszönöm a hozzászólásokat. A következő téma ma délután a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002 475 per IB tanácsi kerethatározat felváltása. Hol Mayer asszony március 17-én ismertette tervezetét, most pedig a beadott módosítókról fogunk eszmecserét folytatni. hol Mayer asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek a támogatást, és az jelentéstevőknek is köszönöm, akik három hosszadalmas egyeztetésen részt vettek velem. Ezen ülések során időt szakítottunk arra is, hogy szakértőket vonjunk be a kérdések részletezésébe, akiknek elsődleges tapasztalatuk van a tagállamokban, történő eseményekről, legyenek ők ügyészek vagy bírók. Egy kiváló olasz ügyész nagyon fontos, pontos információt adott nekünk, egy magyarázatot arról, hogy Olaszországban hogyan próbálnak megoldást találni erre az új jelenségre, a nemzetközi terrorizmus legújabb jelenségeire. Az ő előadása gyakorlatilag mindenkit megdöbbentett, hogy milyen brutálisak a terrorista körök, akár a kisgyerekeket is megcélozzák tevékenységükkel. Hát ez megrázó volt. Köszönöm a kollégáknak, hogy 400 módosított benyújtottak, ez is mutatja az érdeklődésüket és kötelezettségvállalásukat megpróbálunk azon dolgozni, hogy közelebb kerüljenek az álláspontok, és megvizsgálunk minden területet, megpróbálunk kompromisszumos módosítókat kidolgozni, viszont feltételezem, hogy eh, a kerethatározatokat, 2002 és 2008-as kerethatározatokat eh, úgy kezelhetjük, hogy eh, ezeket végrehajtották a tagállamok, vagyis ezekkel már nem kell foglalkoznunk, az új fejleményeket tudjuk vizsgálni. Támogatjuk ilyen értelemben a bizottság tervezetét. A PNR-rel kapcsolatosan bizonyos kérdések már ezek közül felmerültek vagyis hogy hogyan kezeljük azokat a személyeket, akik elutaztak Szíriába, majd elhagyták Szíriát, bizonyos esetekben terrortevékenységben is rét, részt vettek, ott kiképezték őket. Talán arra keresnek lehetőséget, hogy terrorista cselekményeket hajtsanak végre az Európai Unióban. Mi történik, hogyha elrepülnek Németországba, Németországból Rómába? Hogyan kezeljük az ilyen eseteket Európán belül. Nem csak a külső határokkal kapcsolatos kérdések merülnek tehát fel. Mi történik, hogyha visszatérnek ők az Európai Unióba, és azt találjuk, hogy jelentős kockázatot jelentenek az EU-ban. Említettem azokat a határozatokat, amelyeket beleépítettünk a terrorizmus irányelvbe, ezek az ENSZ biztonsági tanács határozataiból származnak, illetve az FATF rendelkezések, amelyeket most már az európai jogszabályok is tartalmaznak. A megbeszéléseinken pontosan kiderült, különösen tegnap, amikor az ügyészszel egyeztettünk, hogy nagyon fontos, hogy gondosan mérlegeljük a helyzetet, az ügyészeknek is nagyon gondosan kell mérlegelni ők az alap szabadságjogokat, hogy ezek milyen mértékben sérülhetnek annak érdekében, hogy a bizonyítékszerzést biztosítani lehessen. Nem lehet csak úgy letartóztatni valakit önkényesen, azért, mert ide vagy oda utaznak, ha nincsen bizonyítékunk. Ha rendelkezésre állnak a bizonyítékok, akkor lehetővé kell tenni, hogy valaki bíróság elé álljon, és a bíróságnak le kell folytatnia a vizsgálatot, hogyha ez szükséges. A, az ügyészek számára a következő probléma merül fel. Ha meg akarjuk akadályozni a súlyos támadásokat, mint amilyenek Párizsban, Brüsszelben történtek, ehhez meg kell próbálni letartóztatni a potenciális terroristákat, támadókat, még mielőtt ilyen támadást indítanának. Ehhez házkutatásra van szükség az illetők otthonában, vagy az online tevékenységüket kell megvizsgálni. Ezt letartóztatási parancs nélkül nem lehet megtenni, és nem lehet tartani őket azelőtt, mielőtt igazából egy bűncselekményt elkövetnének. Olaszországban is történtek ilyen esetek, amikor az ilyen információkat nem osztották meg a közvéleménye. Úgy érzem, hogy az ügyész előadása nagyon hasznos volt, a valóságból merített példákat, úgyhogy ezért folytatni fogjuk az ilyen eszmecseréket. Nagyon örülök, hogy az árnyék előadók ilyen szorosan működnek velem együtt, megpróbáljuk a terrorizmus ellenes irányelven keresztül bizonyítani, hogy eltökéltek vagyunk, és azonosítani akarjuk a potenciális támadókat, akik terrortámadásokat készítenek elő, és fel kell lépnünk az ilyen atrocitásokkal szemben. A közvélemény ezt várja tőlünk, hogy megakadályozzuk ezeket a támadásokat, még mielőtt megint egy újabb 130 ember életét veszti. Különben meginók az emberek bizalma a rendőrségben, a, az igazságszolgáltatásban. Rettenetes az ilyen veszteségeket átélni egy szerettünk vagy egy családtagunk elvesztését, ezért örülök, hogy mindenki eltökélt, és mindenki támogatni akarja az áldozatokat. Ez minden frakcióra igaz. Mindenki szeretné biztosítani az áldozati jogokat, illetve védeni ezeket, hogy ingyenes jogsegélyt kapjanak Párizsban és Brüsszelben is. Az érintettek eh, nem igazán ismerik a nyomozati eljárások részleteit, ezért eh, támogatásra van szükségük, különösen, különben elveszhetnek érzük magukat, különösen, hogyha elveszítettek valakit, vagy az illető kórházban van súlyos sérülésekkel. A következő három hét során szeretnénk valamilyen kész munkát felmutatni, hogyha 24-ére vagy 30 ére elkészülünk, majd meglátjuk, hogy a holland elnökség tovább tudja vinni ezt a bizottság, a tanács és a parlament között egy megállapodás létrehozva, hogy ez valós jelzés, erős jelzés legyen a külvilág felé. Reméljük, hogy júliusra valamilyen eredmény már lesz. Mi ebben az ittömezésben gondolkodunk, legalábbis az a célunk, remélem, hogy a kollégák tudnak ebben minket támogatni. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony először is szeretnék köszönetet mondani Monika Holmájérnek. A mostanáig elvégzett munkája kiváló volt, és nagyon örülök annak is, hogy ilyen munkamódszert választott. Az árnyékjelentéstevő üléseken voltak szakértők, és többféle tagállamból származtak, és különböző gyakorlatokról számoltak be, és azt gondolom, hogy ez kiváló volt ahhoz, hogy elmélyedjünk a témában. Ez nagyon jó volt, örülök neki. Ma egy olyan szöveget szeretnénk létrehozni, amely megfelelő eszközöket teme, eh, teremt a terrorizmus elleni harcban. Monika Holmeyer utalt valamire, amit én is szerettem volna mondani. Nikola Piacente ügyész úr nagyon sokat segített nekünk. de elég sok kérdőjel is fölmerült a munkánk során, mi szerint mi lenne a legjobb módszer arra, hogy a jelenlegi hiányosságokat megpróbáljuk áthidalni. Sajnos a hiányosságok miatt is fordulnak el ilyen súlyos támadások. Holmeyer, és az, Holmeyer asszony is mondta, hogy ez a terrorizmus eltér attól, amihez sajnos hozzá kellett szoknunk bizonyos tagállamokban. Akkor korábban a tagállam még egyfajta belső terrorizmusról volt szó, most pedig külső terrorizmus. Ezek olyan emberek, akik Európában élnek, van egy európai útlevelük, de nagyon újszerű módszerekkel dolgoznak, és a ideológiájukat kívülről hozzák. Feladatunk nem egyszerű, és nagyon nagy a felelősségünk. Az lenne ez, hogy egyensúlyt találjunk a szerzett jogok, például a szabad mozgás joga, illetve az európai polgárok biztonsága között. Az élethez való, a szabadsághoz való jog rendkívül fontos. Nos, ez kell, hogy legyen az irányvonal, amit követünk, tehát egyensúlyra kell törekedni. Arról is szó volt az imént, hogy amikor a terrorizmusról szóló keret jogszabályi keretet elfogadták, akkor még nem volt az Európai Parlamentnek ugyanaz a jogköre, mint most. Ez az alapszerződés előtt volt, úgyhogy most sokkal nagyobb a felelősségünk. A terrorizmus jelenségének megfékezésével kapcsolatban. És itt az Európai Parlament mellett is történt egy támadás, drámai események voltak ezek. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy figyelemmel kell megvizsgálni a különböző dimenziókat, szempontokat, hogy, nézd, hogy, meg kell, hogy feltérképezzük pontosan milyen bűncselekményeket szeretnénk megfékezni. A frakciók benyújtották a módosítóikat, én frakcióm is, de sajnos jelenleg elég távol állnak egymástól az álláspontjaink. Egyébként a jelentés tevő asszony módszerét én is jóvá hagynám, én is úgy gondolom, hogy kompromisszumos módosítókra kell törekedni. Mondom, ez nem lesz könnyű, mert már még elég messze állnak egymástól az álláspontok, de nyilván nem lehetetlen. A nemzetközi kötelességeinkből természetesen nem engedhetünk, Például az Európa Tanács kiegészítő jegyzőkönyvének elismerése minimum, ennek tiszteletben tartása minimum, de nagyon fontos, hogy alaposan elgondolkodjunk, hogy mit tegyünk. Néhány példát, példát szeretnék mondani, például a terrorizmus céljával történő utazásokra. Ennek többféle szempont, itt többféle szempont fölmerül, nagyon fontos, hogy a Szíriába, Irakba, illetve az történő ö, utazásokat feltérképezzük, ma viszont az ellenkező jelenségeket is tapasztaljuk, tehát Irakból, Szíriából visszatérnek Európába a dzsihadisták, hogy menényleteket kövessenek el, avagy ö, azért utaznak ide, hogy ö, ott ne fogják el őket. Szerintem el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ezeket a különböző viselkedés módokat valahogyan mégis kategorizálni. És még egy dolog, amivel egyetértek, ezt a kolléga is mondta, van itt egy dolog, amit Piacenti főügyész úr is elmondott, Ez bizonyítja az is, ami Párizsban és Brüsszelben történt, Sajnos ezek, ezeket olyan személyek követték el ezeket a támadásokat, akiket ismertek a bűnüldöző szervek. Pincsetini doktor beszélt arról is, hogy Olaszországban nyomozást végeztek a szervezett bűnözésről, tehát terrorizmusról is, és azért sikerült ezeket a kiváló nyomozás eredményeket elérni, mert nagyon jól működött a hírszerzés. Nagyon fontos volt ez ahhoz, hogy ez az eredmény megszülessen. Tehát a munkánkon túl, amikor is különböző cikkeket hozunk létre, megfelelő részletességgel, pontossággal, az utazásról, az internetes toborzásról, arról, hogy az jövőbeli potenciális dzsihadisták hogyan képzik magukat, vagy hogyan radikalizálódnak. Nos, emellett nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen az együttműködés a különböző szervekkel, a bírói szervekkel, rendőri szervekkel, hírszerzési szervekkel, hiszen az, hogyha gyorsan és hatékonyan történik az információcsere, akkor öm, eredményesek lehetünk, enélkül sajnos hiába alkotunk jogszabályokat. Örülök majd, örülök, hogy folytathatjuk az együttes munkát, eddig nagyon jól zajlottak a dolgok, és remélem, hogy az Egyesült sikerült megteremteni, és tényleg olyan szöveget hozunk létre, amely hatékony lehet a terrorizmus elleni harcban. Köszönöm, Kinnicsi asszony. Döpré úr következik, aki Jacek urat helyettesíti. Köszönöm, elnök asszony. Valóban, Jacek urat helyettesítem, aki kéri, hogy kérte, hogy kimentsem, és más dolgokat. Elnök asszony, föl szeretném olvasni Jecek úr szövegét, amit elküldött, ezzel én egyetértek, bár a frakción belül elég komoly vitákat folytatunk erről a témáról. De Jecek úr véleményével egyetértek, és éppen ezért fogom én ezt felolvasni. A szöveg célja az, hogy egységesen szóljunk a, erről a bűncselekményről, ami avagy terrorizmus, avagy első lépés egy terrorista cselekmény elkövetéséhez. Jecek úr úgy folytatja. Először is arról kell elgondolkoznunk, hogy mi jelenti a terrorizmus első lépését, mi az előkészítő fázis. A szövegben ez úgy szerepel, hogy a terrorizmus, terrorista cselekményhez kapcsolódó tevékenység. Nem ugyanúgy gondolkodunk ezekről a cselekményekről, vagy tevékenységekről. Sok, sok esetben úgy gondoljuk, hogy például egy, egy dzsihadista üzenet megjelenítése, vagy, a, vagy egy fegyverek beszerzése, vagy egy, vagy egy terrorista csoport körében való tevékenység már önmagában előkészületet jelent, és az igazságszolgáltatásnak el kell járnia nem tud a kollégám olyan módosítókat támogatni, amelyek a bűncselekmények sorából kihúznák ezeket a tevékenységeket. Második dolog. Ahhoz, hogy valakit megvádoljunk terrorizmussal, nem szükséges, hogy valóban el is kövessék a bűncselekményt, a terrorista bűncselekményt. Nagyon fontos a kapcsolatnak ez a hiánya, hogyha azt akarjuk, hogy hatékonyak legyenek a bűnöldöző szervek. Hogyha egy személy egy terrorista szervezethez megy el például képzési célból, akkor, nem, akkor is vád alá vonható, nem kell megvárni, amíg elkövet egy, terrorizmus, egy terrorista cselekményt, Szerintem az nem a realista elvárás, hogy meg kell valósulni a csele, terrorista cselekménynek. Tehát Jelcek úr nem tudja támogatni azokat a módosítókat sem, amik az ellenkezőit állítják. Ezen túlmenően szeretném elmondani azt, hogy a frakciónk számos módosítót nyújtott be. Ezek általában arról szólnak, hogy az információt megfelelően használják fel a tagállamok, ezeket megfelelően, megfelelően osszák meg. Úgy véljük, hogy a tagállamoknak azonnal jelentenie kell a közös, közös információs rendszerben minden olyan esetet, amikor egy terrorista gyanús szeméről van szó. Tehát az összes gyanús szeméről azonnal jelentést kell tenni, illetve az irányelv harmadik, tizennegyedik cikke alá eseteket is azonnal jelenteni kell. Úgy véljük, hogy a tagállamok és ez egy elég új keletű vita, és elég sokféle indulat is felmerült ezzel kapcsolatban. Tehát a tagállamoknak az összes PNR adatot ki kell cserélni egymással, meg kell osztani egymással, gyanúsított vagy elítélt személyekkel kapcsolatban, szintén az irányelv harmadiktól 14. cikke értelmében. A PNR irányelv a tagállamokra bízza azt, hogy milyen adatokat kommunikál. Miután itt egy alapvető dologról van szó, és miután az irányelvnek nagyon konkrét célja van, hogy megelőzzük, illetve harmonizáljuk, hogy harmonizáljuk a tagállami gyakorlatot terrorizmus megelőzésével kapcsolatban. Tehát nagyon fontos az, hogy az összes PNR adatot kicseréljék egymással a tagállamok olyan személyek esetében, akik terrorista gyanúsak. Még egy utolsó kérdésem van. Tudom, hogy gondot jelentenek a bizottságnak azok a bekezdések vagy cégek, amikről az előbb beszéltem. Még egy dolog, erről is vitáznunk kell. Minden tagállamnak meg kell hozni a szükséges intézkedéseket, hogy a négyes cikkre vonatkozó jogsértések esetében eljárjon. Mire gondolok? Hogyha valaki a tagállam területén, mindegy, hogy milyen az állampolgársága, elkövet egy olyan bűncselekményt, ami abban a tagállamban bűncselekménynek számít, akkor eljárjon a tagállam. Tehát akkor is, hogy a harmadik országbeli személyről van szó, ami, aki elkövetett a harmadik országban egy bűncselekményt, és erről az adott, tag, adott tagállam tudomást szerez, akkor föl kell lépnie. Szerintem azon el kéne gondolkozni, hogy ezt a szemét felelősségre vonják, amennyiben terrorizmus gyanúja merül fel, még akkor is, hogyha nem állampolgárról van szó, de mégis az adott tagállam területén tartózkodik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mrs. Ferrara, replacing the shadow Azure. Köszönöm szépen, Ferrara asszony. Köszönöm a szót. Laura Gia kolléganő nevében szólok hozzá, aki ma nem tudott eljönni, mert más elfogadtsága van. Ezért felolvasom azt, amit ő írt. Köszönet még egyszer az előadónak az elvégzett munkáért és a kollégák hozzájárulásáért. Nagyon sok módosító javított a javaslaton, amit a bizottság benyújtott. Nagyon sok módosító fogalmazódott meg, ez mutatja, hogy mennyire kényes és fontos témáról van szó a módosító indítványoknak meg kell jól határozni, hogy milyen bűncselekményeket kell bevonni a jogalkotói ajánlásba, hogy milyen fajta viselkedésről van szó, amely terrorizmusra vezet, ezeknek valamilyen alapelvekből kell kiindulnia. Objektív és bebizonyítható elemek alapján van erre szükség. Nagyon sok módosító indítvány alap szabadságjogokat akar korlátozni, például a szociális médiák vonatkozásában. Az internet nyilván az információ áramlás platformja lehet a terroristák számára, és ezért kérjük azt, hogy függetlenül lehessen az igazságszolgáltató szerveknek ezeket nyomon követni az interneten. Aztán vannak még fontos, nagyon fontos aspektusok, a terrorizmus, a terrorista cselekmények megelőzése érdekében. Nyilván az irányelvet büntető intézkedéseknek is kísérnie kell a terrorista cselekmények esetén. Egy másik nagyon fontos aspektus az információ kapcsán, hogy meg kell erősíteni kötelező jelleggel a rendőrségi és a tagállami igazságszolgáltató rendszerek közötti együttműködést. Más frakciókban a kollégák is kérték, hogy az irányelv ne csak utaljon erre az együttműködésre, hanem kötelezővé tegye. Ezen kívül a szövegbe egy terrorista csoport megjelölést is bele kellene venni. Például Olaszországból lehetne példákat hozni, hogy hogy lehet fölvenni a harcot a szervezet bűnözéssel szemben hazánkban. Mindenkinek védelmi rendszerrel is kellene rendelkezni, amelyek együttműködnek a hatóságokkal. Így haták, hatékonyabban lehetne lebontani a terrorista hálózatokat és az európai területen jelezni, hogyha valamilyen terrorista cselekmény készül. Köszönöm. Köszönöm Ferrer asszony, Spinelli asszony, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én a figyelmet az előadó részéről a német igazságszolgáltatásra hívnám fel. Ez rendkívül érdekes. A terrorizmus elleni harc kapcsolatban hozott törvény vonatkozásában. Holmeyer kolléganő nyilván tökéletesen ismeri ezt a törvényt. Úgy gondolom, hogy az április 20-ai bírósági határozat megerősíti, hogy a jog alkotmányos jellege rendelkezik zömében, főleg a telefonbeszélgetések nyomon követése, lehallgatása vonatkozásában, illetve az állampolgárok életébe való beavatkozás, és ott idéztem, mértéktelen módon. A bírósági határozat nagyon jó tanulság számunkra, európai törvényhozók számára, és ezeket nyilván figyelembe kell venni. Két alkalommal a német bíróságon már megkérdőjeleztek olyan törvényeket, amelyeket európai szinten tárgyaltunk, itt az európai letartóztatási parancsra és az európai adatvédelmi törvényre gondolok. Miért is jó tanulságokat vonhatunk ebből le? Azért, mert hogyha az irányelvünk nem eléggé egyetemben fogalmaz a törvény szerepét illetően, vagy ha túlságosan uh, megsérti a magánszférát, az sem jó, úgyhogy az arányosságra szeretnék utalni itt a jogszabályaink kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gómez asszony. Köszönöm szépen. Tényleg olyan irányelvről van szó itt, ahol meg kell találnunk a konvergenciát. Ez rendkívül fontos. És azt hiszem, erre van is lehetőség. Örömmel látom, hogy tényleg ebbe az irányba próbálunk haladni. Ami engem illet, rendkívül fontos, hogy az irányelvvel megmutassuk azt, hogy mi mások vagyunk. Tiszteletbe tartjuk a jogokat, és ezért rendkívül fontos a bűncselekmények fontos körülírása, hogy valaki miért felelős. Azt szeretném csak elmondani, hogy a legfontosabb eszköz a terrorizmus elleni fellépés során az interoperabilitás az adatbázisok között, a rendőrség, a, az igazságszolgáltató szervek, a, az intézmények, a hírszerző szervek között. És persze azon információknak is interoperabilitással kell rendelkezniük, amelyek a hírszerző hálózatok és a rendőri intézmények között létezik. Nem működik, ha csak európai szinten akarunk vele valamit kezdeni, és nem működik a nemzeti szinteken. Tényleg, hogyha fel akarunk lépni, akkor most kell rendbe utasítani a tagállamokat. Mert egyszerűen ez az űrzavar nem mehet tovább. Aztán a másik fontos kérdés, hogy meghallgassuk a szakértőket, odafigyeljünk arra, amit mondtak, hogy egyértelmű a kapcsolat a szervezetbűnözés és a kistílű bűnözés között, és azok között, akiket könnyen toborozni lehet a terrorista cselekmények érdekében. Ajá, hallottunk a jelentésben arról is, hogy hogy működnek ilyen szempontból a börtöneink. A, ez egyszerűen nem mehet itt tovább. Ugyanakkor foglalkozunk kell azzal is, hogy miért van az, hogy a legtöbb terrorista, főleg azok, akik megtámadtak minket, muzulmánok zömében, és az EU tagállamok ö, tagjai nem külföldi harcosok. És a tagállamok nem megfelelően fogalmaznak ez a külföldi harcos, ez nem megfelelő ö, terminológia, hiszen nem kintről repülnek ide, hanem itt az EU-n belül vannak. És természetesen a rossz integrációs politika, nem megfelelő gazdaságpolitika a eredményeképpen jöttek létre, amelyek nem segítették elő a befogadást. Hát persze vannak személyes utak is, amelyek aztán a toborzás síkjára lökik őket. Az irányelven keresztül talán korrigálhatunk valami olyasmit is, ami nagyon rossz megoldást hozott a PNR terén. A kormányaink azt mondták, hogy ez nagyon jó volt, de szerintem eszköz, elég jól felhasználható eszköz, de kormányaink nem tették lehetővé, hogy egységes rendszert hoznak létre a különböző járatok, repülőjáratok vonatkozásában, illetve a magán repülők vonatkozásában. A terrorizmus finanszírozását egyfajta bűncselekményhez lehet kapcsolni, hiszen a, a bűnözők nagyon könnyen jutnak megfelelő forrásokhoz, hogy magán gépeket béreljenek és különböző tevékenységeket hajtsanak végre. Ez a PNR irányelv egyik joghézaga. Köszönöm szépen. Intvelt asszony. Köszönöm, elnök asszony. Két rövid megjegyzésem lenne. Először is. Nagyon komoly aggájaim vannak azzal kapcsolatban, hogy bűncselekményé nyilvánítsuk a külföldre utazást terrorista célokkal. Ugyanis alapvetően egy cselekményt lehet bűncselekményé nyilvánítani, de ami a szándékokat illeti, szerintem itt nagyon ö, síkos talajon áldogálunk, és Holmeyer asszony is rámutatott arra, hogy ezt be kell bizonyítani. De hogy lehet a szándékot bebizonyítani? Mert a gond, és itt most áttérnék a gyakorlati területre, nagyon sok fiatal utazik Szíriába, Irakba és egy csomó más területre. A fiatalok, akik rendkívül fogékonyak mindenféle üzenetre, és vannak olyanok, akik odautaznak, és arra a következtésre jutnak, hogy hibát követtek el, és visszajönnek. De ha a bűncselekményé nyilvánítjuk mindezt, akkor nem segíthetünk nekik arra, abban, hogy visszatérjenek a helyes útra. És ahogy Anna Gómez is mondta, ha börtönbe zárjuk őket, akkor az a, az a, azt a kockázatot vállaljuk föl, hogy aztán amikor kikerülnek onnan, már terroristák lesznek. És nagyon sokan, akik akik ilyen programban vesznek részt, sikeresen járnak el. És azt hiszem, ezt a lehetőséget elveszítenénk. Tehát vannak elvi és gyakorlati okok is. A második dolog általánosabb jellegű, ezt már az első vitán is elmondtam a javaslat témájában. A következő. Mi itt nem rövid távra hozunk törvényeket, legalábbis hosszú távra kellene törvényt hoznunk. Most egyfajta speciális területét céloztuk meg a terrorizmusnak, mert például, ha azt mondjuk, hogy a szélsőséges jobboldali csoportok minden országban léteznek, és hogyha egy, ország, egy városból egy másikba utaznak busszal, a céljuk az, hogy terrorista cselekményt kövessenek el. De úgy tűnik, hogy a terrorizmust egy oldalon próbáljuk definiálni egy-egy csoport szempontjából. Vannak nem iszlamista csoportok, amelyek például a demokratikus rendszereket támadják, vagy másfajta erős szakos cselekményt követnek el, és nem terroristáknak nevezzük őket. Pedig szerintem pontosan ugyanaz a céljuk, tehát terroristák de hát egy országon belül vannak, lehet, hogy ez nem így van. Tehát amikor törvényeket hozunk, akkor általános elveket kell megcéloznunk, nem pedig egy csoportot. Mert lehet, hogy már aktualitását veszti egy idő után ez a dolog, és egy másik szélsőséges csoport üti fel a fejét, és ahhoz kell alkalmazkodnunk. Úgyhogy nagyon óvatosan járjunk el a jogalkotásunk minőségét értelem. Köszönöm. Sí, muy buenas. Bueno, yo... Köszönöm szépen, én spanyol vagyok, és Nálunk évtizedek óta probléma a fanatikus, erőszakos radikalizáció. Tehát voltak nálunk már regionális terrortámadások is, és a nemzetközi dzsihadizmusnak is voltunk már áldozatai. Természetesen nagyon fontos a bizonyítékok eleme, és a rendőrségi nyomozásban igazságügyi ellenőrzése van szükség, Ami a kiegészítő elemeket illeti, ami az utazásokat illeti, hogyha figyelembe vesszük, hogy az utazás úgy történik, hogy meg lehet bizonyítani egy terrorszervezethez való tartozást, vagy egy együttműködést, ez egyáltalán nem egyszerű. Ha mondjuk egy fiatal magától radikalizálódott félig meddig, vagy teljesen, a közegében, és úgy tűnik, hogy saját kontójára elutazik, akkor ez egy másik dolog, de máshol azért van ennek már egy háttere, egyfajta együttműködés, ezért hasznos lehet, hogyha ezeket az utazásokat összekötjük azzal a tétnyel, hogy valaki tartozik e valamilyen közösséghez vagy szervezethez. Ami pedig a büntetőjogi lehetőségeket illeti nálunk például ezek a súlyosító körülmények létesed, léteznek, vagy ilyen követési formák, persze nem olyan súlyos, mint egy gyilkosság, de figyelembe kell venni, hogy a adott cselekmény milyen kárt okoz a társadalomnak túl sokat gondolkodunk ezeken az utazásokon, azon kellene gondolkoznunk, hogy melyek azok a tények, amelyeket egy olyan keretbe helyezhetünk, amely alapján már eljárást indíthatunk a szükséges igazságügyi ellenőrzéssel, ugyanúgy, mint, mint egyébként minden más nyomozás esetében. Ezt spanyol szemszögből szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Fosz úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjen meg, hogy azt is hangsúlyozzam, hogy ami ebben a rengeteg módosítóban szerepel, nem csak véletlenül merült fel. Állandó fenyegetéssel állunk szemben. A fanatikusok, terroristák elleni harcot nem nyerhetjük meg, hogyha csak fél szívvel közelítjük meg a feladatot. Hiszen ez a fél szívvel való megközelítés alá ássa társadalmaink szabadságát és alapvető joga, érdekeinket és értékeinket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy forrásokat fordítsunk a személyzetre, a know a technológiára, hogy meglegyenek a szükséges eszközeink, és ezek rendelkezésre álljanak. Ehhez különböző szinteken kell intézkedéseket hozni. Megelőző intézkedéseket a radikalizációval szemben, ezt mindenki meg akarja tenni, hogy minél inkább a csirájában folytsuk el ezeket az eseményeket. Olyan esetekben, amikor tudjuk, hogy az illető hol van, és hogy valószínű, hogy terror cselekményt követhet el, megfelelő felügyeleti mechanizmusra van szükség, hogy a bíróság be tudjon avatkozni. Itt a nagy probléma az, hogy kiszűrjük azokat, akiket még nem ismerünk, vagy akik még nincsenek a látókörünkben, de mégis terveznek valamit, amiről mi még nem tudunk. Így tehetünk valamit, hogy a biztonságot valóban növelni tudjuk. Mindehez adatok kellenek, nem csak egyetlen eszköz fogja megadni nekünk az összes információt, amire szükségünk van, hanem különböző adatforrások összessége, a PNR, a SWIFT, a TFTP, Ez a követelmény mindig nagyon fontos, hogy egyetlen forrásnak nem lehet súlyos következménye, ezt más adatforrásoknak is meg kell erősíteniük. Ezért több szintű megközelítése van szükség. Jó irányba haladunk talán, tehát a legutóbbi terrortámadás óta azzal is szembesültünk, hogy horizontális adatcserére van szükség, és ez nem történik meg. Most azt is tudnunk kell, hogy most már nem ez a helyzet, ennél több információra van szükségünk. Anna Gomez is beszélt erről, hogy ezeket az adatok, adatbázisokat interoperábilissá kell tenni azon is el kell gondolkodnunk, hogy biztonsági hatóságaink hogyan tudnak hozzáférés biztosítani az adatbázisokhoz. Persze lehetnek olyan érvek, hogy minden tagállamban erre ki kell jelölni egy hatóságot például, hogy egy rendőrségi vagy egy igazságügyi szervnek hozzá kell férnie ezekhez az adatbázisokhoz. Bárhogy is döntünk, az összekapcsolhatóság és a kölcsönös használhatóság, az interoperabilitás nagyon fontos. Ez az irányelv mindenféle terror tevékenységet le kell, hogy fedjen. Hiszen a terrorizmusnak minden formájával szemben fel kell lépnünk végső soron. Tudnunk kell, hogy ki mit tervez, és ki az, aki kapcsolatban van ezekkel a körökkel, ehhez bizonyítékokat kell gyűjteni, és a jogállamiság elvei szerint tudunk így következtetésre jutni. Ezért van szükség ezekre az információkra. Nagyon sokat beszélünk az adatokról, és szerintem itt egy kicsit fordítani kell a gondolkodásunkon. A terroristák jó hálózattal működnek, mobilisek, mozgékonyak, és kihasználnak bizonyos eszközöket, ezeket az eszközöket az igazságügyi hatóságoknak is ki kell használniuk, hogy az alapvető szabadságjogainkat biztosítani tudják. Köszönöm szépen. Thank you very much. Liber asszony, köszönöm szépen. Röviden és németül fogom folytatni. Nagyon meglepett, hogy milyen könnyen ki tudjuk azt mondani, hogy egy különböző adat bázisokat horizontálisan vagy vertikálisan össze kell kapcsolni, és mindenki lásson mindent először is. Ennek vannak jogi korlátai. Hogyha valaki egy menekültügyi adatbázist vizsgál, nem férhet hozzá rendőrségi adatokhoz feltétlenül. Nem mindenki tudja megfelelően értelmezni ezeket az adatokat, ez tehát felkészültségre is szükség van. Hogyha van egy olyan gyanunk, hogy valaki radikalizálódott, és a radikális körökkel kapcsolata van, akkor lépnünk kell, de nem feltétlenül rendőri eszközökkel. A deradikalizáció és a megelőzés is fontos eszközöket tartogat. A hatékonyság érdekében együttműködése van szükség. Lengyelő szeretnék beszélni a terror fenyegetettség növekszik. És növekedni is fog a kérdés, hogy ez az irányelv lehetővé teszi -e az ilyen cselekmények megelőzését. A megelőzés a legfontosabb, nem csak, hogy reagáljunk a megtörtént eseményekre. A megelőzés érdekében szélesebb körben kell értelmeznünk azokat a bűncselekményeket, amelyek egy tényleges bűncselekményhez vezetnek sok szakértővel beszéltem Lengyelországban, hazámban, mert sokaknak kétséges, hogy ez az irányelv megold-e majd problémákat. Nekem kell elmagyaráznom, hogy miért így áll össze ez az irányelv. Azért, mert ez fogja lehetővé tenni a bűnüldöző szerveknek, hogy bizonyos intézkedéseket tegyenek, hogy a terroristák és a potenciális terroristák ellen felvegyék a küzdelmet. Ehhez nagyon fontos az is információcsere. Nagyon sajnálatos, hogy az Európai Unión belül annyira vonakodnak az érintettek az információcserétől. De ha ezt kötelezővé tesszük, akkor a hatékonyság is javulni fog. És ne feledkezzünk meg arról, hogy tavaly megállapodás született az adatvédelmi csomaggal kapcsolatosan, ez az irányelv, az egyik irányelv ebből a csomagból, pontosan meghatározza, hogy milyen alapon férhet hozzá bizonyos fajta adatokhoz a rendőrség. Valóban védjük az alapjogokat, de közben kötelező információt cserét kell sürgetnünk. Limberg asszony. Tack för ordförande. Ja, <clears throat> vi pratar om rätten till... Köszönöm szépen, elnök asszony. A szabadsághoz való jogról beszéltünk az imént. Én nem igazán tudom ezt már élvezni, mert hazámban nem érzem magam biztonságban, sem Európa egyéb részein. 5000 dzsihadista van Európában. Bizony, foreign fighterből 5000 forint Európában, ezek, kül, ezek európai állampolgársága rendelkező személyek. Ki tudja, hogy mit tettek ezek az emberek? Terrorcselekményeket követtek el, vagy nőket erőszakoltak meg, embereket gyilkoltak. Ilyen emberektől el kell venni az útlevelét. Miért jönnek ezek az emberek vissza? Miért engedjük meg? határokra van szükség, határon határellenőrzésre. Tehát jobb védelemre van szükség. A kezdet, a PNR csak a kezdet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nyomozásban, az információ cserében nagyobb legyen a koordináció. Már elég sok ilyen külföldi harcos van közöttünk, nem kell több. Monika következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm ezeket az észrevételeket, köszönöm, hogy ennyire érdeklődtek az anyag iránt. Láthattuk, hogy a kollégák mennyire elkötelezettek a téma iránt, ezt nagyon jónak tartom. Sophie Intfeldnek mondom, az utazással kapcsolatban. Piacenza doktor úr Olaszországból említett egy ügyészt. Azért tartóztatták le ezt a bizonyos embert, mert az utazási tevékenysége volt gyanús, illetve szalafista környezetből származott. Elképzelhető, hogy terrorista cselekményekbe keveredik, vagy keveredett Szíriában, ezért letartóztatták, amikor visszajött. de amikor letartóztatták, akkor automatikusan nem tudták a hatóságok, hogy akkor ő most egy veszélyes személy, vagy nem. A nyomozások alapján azt tudtuk meg, hogy a két és négy éves gyerekeinek videókat mutatott ez a személy, amelyeken lefejezéseket és különböző dzsihadista képzéseket lehet látni. Olyan videókat mutatott a gyerekeinek, amelyeket máshol nem lehetett megtalálni, nem lehet látni, és Milánóban egy nagyon komoly támadást tervezett. Ezt az elején nem lehetett tudni, hogyha nem tartóztatták volna le, akkor ezt nem lehetett volna tudni az olaszok legalább elég bátrak voltak ahhoz, hogy letartóztassák ezt az embert, ezzel azt hiszem, hogy elég sok életet megmentett, megmentettek. Borotvélen táncolunk, nem egyszerű a dolog. Amit Axel mondott, és amit Katrina mondott, az nagyon fontos. Nem arról van szó, hogy az embereket letartóztatjuk és bedobjuk őket egy börtönben, nem. Itt arról van szó, hogy olyan nyomozásra van szükség, amely során alaposan megállapítható, hogy megvan-e a szükséges bizonyíték, aztán a igazságszolgáltatási szerveknek, a bíráknak a feladata az, hogy eldöntsék, hogy ezek a személyek, ezeket a személyeket börtönbe kell -e küldeni, miben bűnösek, stb. Hogyha valaki egy veszélyes út elején áll, de nem küldik el rehabilitációs programra, pedig ezt én nagyon kedvelném egyébként, ez jó, jó, dolgoknak tartom, jó dolgoknak tartom a rehabilitációs programokat. Koning asszony is elmondta tegnap, hogy a félrevezetett fiatalokkal foglalkozni kell. Ezek olyan fiatalok, akiket félrevezetek, de még nem követtek el semmilyen súlyos bűncselekményt. A deradikalizációra minél hamarabb sort kell keríteni, itt vannak lehetőségeink. De, hogy visszatérjek az eredeti gondolatmenetre, a biztonsági szerveknek és az ügyészségnek tudni kell közbelépni, hogy nyomozás, nyomozást hagyjanak végre. Elképzelhető, hogy valakit muszáj letartóztatni, mint a szóban forgó 29 éves szemét, akit teljesen át radikalizálódva volt már, de még nem követett el semmit. Anyamozati szerveknek meg kell adni ezt a mozgásteret, és bízom az ügyészeinkben, a bíráinkban. Úgy vélem, hogy a legjobb beletelsük szerint cselekednek mindig is. Nagyon fontos az utazási szabadság. De hogyha valaki terrorista célokkal utazik, vagy terrorista képzésre, kiképzésre utazik Szíriába, akkor meg kell tudni állítani, meg kell előzni ezeket a serekedeteket. Ez sziszifuszi munka, de nem lehet ezt félváról venni. Nem, Axel, nem arról van szó, amit te mondtál, hogy minden egyes adatot külön-külön megvizsgálunk. Anna Gomessel nem értek egyet. Nagyon fontos, hogy a releváns adatok cseréjére kerüljön sor, és a tagállamok készüljenek fel arra, hogy kötelező jelleggel megosztják ezeket az adatokat. Támogatom azt, amit Gerard Döpré mondott. Nagyon fontos, hogy előrelépjünk. Az ENSZ ezt a katalógust nem meggondolatlanul hozta létre. A Német Alkotmánybíróság viszont azt mondta ki, hogy a részletesebb meg kell előírni azt a bíráknak, hogy milyen esetben hogyan kell eljárniuk. Én elolvastam az teljes ítéletet, úgyhogy tudom, miről beszélek, a német, a német alkotmánybíróság döntését, de mondom, borotva élen táncolunk. Bizonyos alkotmánybíróságok a fenyegetettség szintje miatt olyan dolgokat engednek meg, amit 6-7 évvel ezelőtt nem engedtek volna meg. Legalábbis Németországban ez a helyzet. Korábban azt mondták volna erre, hogy ez nem felel meg az alkotmánynak, most viszont másról van szó, megváltozott a fenyegetettségek természete, együtt kell tehát működnünk, ezeket a nagyon súlyos bűnözőket és veszélyes bűnözőket meg kell állítani. De nagyon fontos az is, hogy az ügyészeinket segítsük. Ők mindent mérlegelnek, nagyon fontos a deradikalizáció de, de, is. Az sokkal jobb, mint mondjuk egy élethosszig tartó börtönbüntetés. Szerintem sokkal komolyabb munkát vég- kell végeznünk a terrorista hálózatokkal kapcsolatban, mint 20 évvel ezelőtt, vagy mint az elmúlt 20 év. Az elmúlt 20 évben. Piacente ügyész úr elmondta, hogy tanulmányozták az elmúlt évtizedek történetében a terrorcselekmények előkészítését. Sokszor tíz évig tart egy akció előkészítése, én ezt nem is tudtam. Ezt tegnap tudtam meg. Itt a szakbizottságban talán el kéne gondolkozni azon, hogy ne hívjuk-e meg mi is egy főügyészt, hogy mondják nekünk azt, hogy pontosan milyen munkát végeznek, és hogyan teszik ezt. Mindezt azért, hogy a saját jogainkat védjék meg, de ugyanakkor megállítsák a legsúlyosabb, a legveszélyesebb bűnözőket. Jó lenne, hogyha egységes hangon szólalna fel a parlament. Köszönöm. Elnök, szavazásra a Libében május 24-én kerül sor. Köszönöm a hozzászólásokat. Haladjunk a napirend szerint. demokráciáról, a jogállamiságról és az alapjogokról szóló EU mechanizmus létrehozása. Különböző előkészítő lépések már megtörténtek, voltak meghallgatásaink, volt egy, egy, voltak tanulmányaink, most pedig megérkezett a jelentéstervezet. Intfeld asszony, kérem, mutassa be a jelentését, ez egy saját kezdeményezésű jogalkotási javaslat tervezet. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Azt hiszem teljesen időszerű, hogy ez a bizottság elnök. Kérem, ha kikívánnak menni a teremből, tegyék azt csendben, mert folytatnunk kell. Egy kicsit ö, késésben vagyunk, de folytatnunk kell az ülést, úgyhogy ö, kérem, tegyék lehetővé, hogy megfelelő rendben folytathassuk. Köszönöm, Szofi. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Azt hiszem, hogy teljesen időszerű, hogy itt a szakbizottságban beszéljünk arról is, hogy hogyan fogjuk megerősíteni és jobban kiemelni saját értékeinket tekintettel arra, hogy arról beszélünk sokat, hogy hogyan védjük meg ezeket az értékeket a külső támadásoktól. Ismerik az eljárást, volt egy első munkadokumentum, az összes árnyékjelentés készítő megkapta, Söprin úr is megkapta az AFKO-ban, illetve a Libe is. Nagyon nehezen tudtam egyetlen egy jelentést létrehozni ebből, egyetlen javaslatot, nem volt könnyű, mert bár a második cikk az egyik legfontosabb az egyezményben, nincs megfelelő jogalapunk, hogy ezt gyakorlatba is átültessük. Úgyhogy egy kicsit kutakodtam a munkadokumentumokban, és nagyon sok szakértői tanulmányt, jelentést használtam fel, beleértve azokat a tanulmányokat is, amelyeket a Libekért, illetve egyéb dokumentumokat. Szeretném kiemelni, hogy egy-két fő irány elvet használt fel a jelentés megfogalmazásakor. Az első a elv az volt, hogy ez a jelentés csak egy első javaslat, stáció, és ami engem illet, csak egy folyamat első lépésének tekintem. Tehát nem arról van szó, hogy egyetlen egy vesző változtatása nélkül a folyamat végére értünk, ellenkezőleg vita alap. A második dolog, objektív, semleges ö, döntést kell hoznunk, és minden tagállamra kell, hogy ö, vonatkozzon, hogy ne legyen politikai jellege ennek a folyamatnak. Aztán nem akarjuk újra feltárni a spanyol viaszt, az új mechanizmusnak ö, már létező eszközökön kell alapulnia és integrálnia azokat, nem pedig átfedéseket létrehozni. Ö, van már egy ilyen keret az Európai Bizottságnál, ami a jogalámiságra vonatkozik, ahol dialógust kell folytatni, illetve nagyon sok eszközünk van már, ezeket integrálnunk kell, amennyire csak lehet. Ahogy említettem, folyamatról van szó, nem egyszerű döntésről. ahol normákat állapítunk meg, hogy minek megfelelően kell az, az európai értékeket védeni, hanem egy mechanizmusról van szó, amit a továbbiakban a menet közben lehet majd módosítani, tovább alakítani, mert még ha az alapelvek meg is maradnak, lehetnek idővel változások. Úgyhogy nem egy statikus döntés. Aztán egy másik fontos dolog, olyan mechanizmust szeretnék, amely nem válság vagy eset jelleggel működik. Vagy a szankciók esetében csak egyik másik tagállamra vonatkozna, mert akkor ugye itt arról van lenne szó, hogy egy tagállam az Európai Unióval szemben, vagy kettő, és ez nem segít. Olyan mechanizmusra van inkább szükség, amely állandó monitorozást jelent minden tagállam, illetve az EU intézmények szintjén, és olyan folyamat, ami a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok támogatását biztosítja, megelőzi ezek megsértését, proaktív lépéseket tartalmaz szankciókat is, tehát nem adhok döntések vezérlik, vagy egyes események a folyamat során. Ezek voltak a főbb elvek, amelyek vezéreltek és megfelelő jogalapot is kerestem az ilyen mechanizmus számára. Végülis nem egyetlen egyet találtam, amely mindent lefedne, úgyhogy végül is egy intézményközi megállapodást választottam eszközként, remélhetőleg ez pragmatikus megoldás lesz, nem pedig valami szép dolog. Ezen kívül kidolgoztam egy intézményközi megállapodás tervezetet a jelentés mellékletében, amely a következő elemeket tartalmazza. Az egyes, a DRF, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok rövidítéseként egy táblázat, országspecifikus jelentésekkel független szakértők tollából második, a szemeszter, parlamentek közi vita, Európai Parlament, nemzeti parlamentek vonatkozásában, beleértve a megelőző, korrektív intézkedéseket a hetes cikk vonatkozásában ez az utolsó megoldás. Aztán a politikai ciklus az EU-n belül, az intézmények belül, mert nem elég csak a tagállamokat tekinteni, saját munkánkat is fel kell mérni, és eldönteni azt, hogy mi megfelelünk-e a normáknak, amelyeket mi magunk határozunk meg. Nem akarom felsorolni az összes cikket, nem untatnék senkit ezzel. Végülis a lényeg az, hogy minden eszközt felhasználunk, amelyek már léteznek, és rengeteg ilyennel rendelkezünk az EU intézményeken belül, mint például az igazságügyi táblázat, a CVM Bulgária-Románia vonatkozásában, korrupciós jelentés, a médiák pluralizmusa, stb. stb. stb. stb. Aztán egy csomó nem EU eszköz, amelyeket integrálni kell egyetlen egy rendszerben. Ez volna az a táblázat, amely ország specifikus ajánlásokat tartalmazna. Ez volna alapja az éves vitának, az Európai Parlamenten belül a nemzeti parlamentekkel, a bizottság és a tanács részvételével. Végül pedig szükség szerint felhasználható lenne egy olyan fokozatos megközelítésre, amely a hetes cikk felé halad, ha erre szükség van. De nagyon remélem, hogy egy ilyen mechanizmus segítségével a hetedik cikk fölöslegessé válhat. Um, well, a few final remarks. Um... Végül a legfontosabb dolog itt a bizalom. Ezért választottam egy olyan megközelítést, ami reményeim szerint konszenzus alapú, szemben azzal, hogy egy dokumentumhoz csatolt módosít indítványokon vitatkoznánk, és aztán döntsük el, hogy mi a helyzet az 50%-kal. Nem föntről lefele akartam bármit létrehozni, hanem bevonni az állampolgárokat, a nemzeti parlamenteket, a politikai frakciók többségét, ezért próbálok fölvenni kapcsolatokat a nemzeti parlamentek képviselővel, és szeretnék konszenzust létrehozni. Azt gondolom, hogy ez a folyamat az egyik legfontosabb ebben az egész munkában. Végül pedig az AFKO már készített egy jelentéstervezetet, vannak módosítói is, a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk mindezt integrálni. Nagyon sok ötletet kapok, nagyon sok érdeklődőtől, úgyhogy valószínűleg én magam is be fogok majd nyújtani módosító indítványokat ezek alapján. Egy csomó nem hivatalos ebéd, munka ebédet is ö, szerveztem. Ezek nem valami hatalmas események, de ha a képviselők érdeklődnek a részvétel iránt, kérem tájékoztassanak erről. Ö, szakszervezetek, fogyasztói szervezetek, vallási és nem profi szervezetek, újságíró szervezetek is részt vesznek ebben egy csomóan, mások is. Május 30-a lenne a határidő. Május 21-e volna egy fontos dátum, úgyhogy várom a Mátzola asszony következik. Um, as you said, I will... Köszönöm, elnök asszony. Frank kérte, hogy mondjam el a véleményét. Elnézést kérek az előadótól és a kollégáktól, mert uh, majd a felszólalásom után sajnos azonnal távoznom kell a reptérre, sietek. Frank véleménye szerint következetes a jelentés tervezett, az előadó egyeztetett az árnyék előadókkal és az EFKO véleményszerzőjével konstruktív munka hangulat uralkodott minden szakaszban. A 295-ös cikk az Európai Unióról szóló szerződésben előírja az alapvető jogok érvényesülését intézményközi megállapodás keretében, elősegítve az uniós intézmények és a tagállamok együttműködését a 17. cikk összefüggésében a meglévő mechanizmusokat, ez integrálja ez a megközelítés. A 295-ös cikk a paktumnak az egyetlen elképzelhető jogi alapja, és az, interin- és az intézményközi megállapodás összeköti a három intézmény erőfeszítéseit ezen a területen, ez a megközelítés kívánatos. Olyan logika ez, mint az európai szemeszter a gazdaságpolitikai koordinációban, értékelve a tagállamok teljesítményét az adott területen, ezt évente el kell végezni, és parlamenti vitát is tartanak majd az ország specifikus ajánlások alapján. Ilyen módon a mechanizmust nem eseti alapon használják majd fel, amikor kormányzási problémák felmerülnek egy adott tagállamban, hanem állandó értékelési eszköz lesz minden tagállamban, minden évben megalapítandó az, hogy eltérés bizonyos normáktól megtörtént-e az adott területen. A mechanizmus alapja egy értékelő tábla. a DRF értékek alapján ezt egy független szakértői testület készíti el, a bizottság elfogadja. A bizottság a szerződés őre ezért az illetékessége vitathatatlan, de a szakértői testületnek az összetétele és feljogosított és jogosultsága kérdéses. Hogyha súlyos problémák felmerülnek, akkor egy szemiautomatikus alkalmazása kerülhetne szóba a hetedik cikknek. Két kérdés merül fel. Egy. A hetedik cikk azonnal alkalmazhatóvá válik? Ezt úgy írják le, ami túl értékeli a tartalmát drasztikusan. A kormányzással kapcsolatosan párbeszédet kell folytani. Végső soron a legrosszabb esetben a tagállamok elveszthetik a szavazati jogukat a tanácsban. Ez tökéletesen logikus, hogy a közös kormányzás elveit tiszteletben tartsák, és ezt szükség esetén érvényesíteni is lehessen. Problematikus, hogy a mai napig egy tagállamnak kormányzási normáknak kell megfelelnie a kopenhágai kritériumoknak a csatlakozás előtt, de amikor már csatlakozott, akkor lazíthat, és nem lesznek következményei annak, hogyha nem tartja be ezeket a normákat. A második kérdésem a legrosszabb eset a szavazati jog elvesztése. De ha nem akarunk kizárni egy államot a döntéshozatalból, de ez már elindult a diktát, diktatúrává válás útján. Ilyenkor a hetedik cikk az utolsó lehetőségünk. A szerződés megváltoztatására szükség lehet, és a közös megközelítés a kormányzási normák felé valóságá kell, hogy váljon. Ezen még gondolkodni kell, a 295-ös cikk azonban megfelelő jogalapnak történik a jelentés elfogadásához és az intézményközi megállapodás kezdeményezéséhez ezen a területen. Köszönöm, köszönöm. Thank you for, uh, uh... Köszönöm, Roberta. Köszönöm, hogy Frank véleményét uh, felolvasta. Most Spinelli adom meg a szót. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hihetetlenül jó munkát végzett egy ilyen bonyolult témában, és az előkészítés is, az együttműködés, a konzultáció is nagyon jó hangnemben zajlott. Megfelelő jogalapra van szükség, amelyek a, ki túl tud jutni az alapszerződés korlátain túl, egy olyan rendszert próbálunk elérni, ami nagyon hamar működőképes, és nem kell rövid távon belül, rövid időn belül felülvizsgálni. A, a javaslatokat, amelyek a jelentésben olvashatunk, mindenképpen hasznosnak találjuk, egyetértünk ezekkel. Az alapjogok megsértése, vagy jogállamiság megsértése esetén lenne egy segélynyújtó szolgáltatás Európában, ez nagyon jó lenne. A Karta 51-es cikkének eltörlésére gondolok, vagy az alapszerződés második cikkére. Tehát, hogy a, a érintett állampolgárok bírósági tárgyalásokat, illetve bírósági tárgyalásokat kezdeményezhessenek. Lenne még néhány észrevételem. Az első részben a scoreboardról, az eredménytábláról van szó. Nagyra értékelem azt, hogy többféle független szakértői véleményt kíván bekérni, bár itt elég nagy szakértő számot olvashatunk. Örülök annak is, hogy biztos és stabil iránymutatásokat kívánnak kidolgozni, illetve hogy, bizt, hogy stabil jogi paraméterek alapján kívánják kinevezni a szakértőket, és nagyon fontos az is, hogy az elbíráló testület független legyen. Lenne néhány fenntartásom is, három dologról van szó. Egy. Az eredmény táblázat follow -upja. fontosnak tartom kiemelni, hogy a tanács az éves párbeszéden keresztül nagyon fontos szerepet kap. Nem tudok azzal egyetérteni, hogy az ellenőrzést a tanácsnak adjuk, hiszen ez a tagállamok szerve, a tagállamokat tömörítő szerve, a tagállamokat miért egy tagállami szerve ellenőrizze? a jogorvoslatokra vonatkozóan is vannak fenntartásaim. A jelenlegi eszközök egységesítése vagy egy, egyesítése azt jelenti, hogy bizonyos szempontból reformáljuk azt, ami a szerző, amit a szerződések kikötnek, de a status quo megmarad, hiszen a bíróság továbbra sem léphet fel konkrétan. Második dolog. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Uniós intézményeket nyomon kövessük, figyeljük, nézzük meg, hogy mikor nem tesznek eleget a jogállamiságnak. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamokban is, illetve az Európai Uniós intézményekben is ugyanúgy lehessen ezt alkalmazni. Attól tartok, hogy kettős rendszer jöhet létre, hogyha az eredménytáblázatot nem alkalmazzuk az Európai Uniós intézményekre. Az intézmény, az intézmény közi megállapodás sok csak az aláíró intézményekre szólnak, rájuk vonatkoznak, pedig az uniónak vannak rendkívül fontos egyéb szerve is, vagy ügynöksége is. Hatékony mechanizmusra lenne szükség, hogy védjük a demokráciát és a jogállamiságot. Éppen ezért a lehető legtágabb értelmi, legtágabb hatályú eszközre van szükség. Mindenkit be kell ide vonni, minden szervezetet, ami Európai Uniós. a tanács, a központi bank, a Frontex és az Europol, vagy az Eurogrupra is vonatkoztatni kell, úgy vélem, ezt a mechanizmust, hiszen ők is eh, bármikor, hiszen ők is elképzelhető, hogy ők is megszegik ezeket a szabályokat. Az Európai Bizottságnak van itt is eh, ellenőrző szerepe. Szerintem rájuk is vonatkoztatni kell ezt a mechanizmust. Azt hiszem, hogy nem csupán a jogalkotási fázist kell figyelembe venni, hanem a 263-as cikk értelmében minden olyan tevékenységet figyelembe kell vinni, amelynek jogi hatása lehet harmadik fel, fél felé. Harmadik dolog, szociális jogok. A scoreboardon alapjogok eh, is szerepelnek. Nos, a karta a szociális jogokat, valójában a kartában ezeket szociális elveknek hívjuk, vagy alapelveknek hívjuk, tehát kicsit kisebb a súlyuk, mint a jogoknak, de valójában ugyanarra arról van szó. Úgy vélem, hogy hasznos lenne az értékelésben egyéb paramétereket is figyelembe venni. A jövőben e, azzal a gondolattal is el kéne játszani, hogy az Európai Unió az Európai Szociális Kartához csatlakozhat-e. Illetve, hogy ennek pontosan mi a folyamat, ezen is el kell gondolkodni. Köszönöm szépen. Luna csak asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, rövid leszek. Mert Sophie Intelfeld beszámolója és sok minden más, amit az árnyékjelentés készítők is említettek, gyakorlatilag megegyezik az én véleményemmel. Köszönet tehát Sophie Intveltnek, hogy hogyan közelítette meg ezt a kérdést nevezetesen, hogy modellt vagy mechanizmust szeretne létrehozni, amely az együttműködést, a dialógust az EU és a tagállamok közötti szintre emeli, és létrehozza ezt a kölcsönös bizalmat, amely oly sok szinten valahol elveszett. Az ilyen mechanizmus az intézményközi megállapodás formájában az, amelynek keretén belül szerettünk volna rendszeresen felvi, felülvizsgálni minden egyes tagállamot és monitorozni, ezt már többször kértük, hogy ne úgy gondolják az emberek, hogy ó, Brüsszel már megint kritizál. Azt gondolom ez nagyon fontos, főleg azért, mert mindenki tudja, hogy Ausztriában voltak az úgynevezett szankciók. Én akkoriban a Nemzeti Parlament képviselője voltam, és támogattam ezeket a szankciókat, mert nem volt még ilyen mechanizmus. De először is nem volt exit stratégia, erre pedig mindig szükség van, hogyha az ember valamilyen stratégiát képvisel, akkor ha bármi gond van, kimenekülhessen belőle. Aztán a második dolog, hogy létrehozott valamit, és hasonló ez a magyar-lengyel helyzethez, hogy az az elképzelés, hogy Brüsszel csinálja ezt velünk, és ott vannak ők, meg mi. Tehát végül is mi vagyunk az Európai Unió, nem ők vannak ellenünk. Azt gondolom, hogy ez a módszer, amelynek segítségével tényleg rendszeresen felülvizsgáljuk az összes tagállamot, mert egyik sem tökéletes, tényleg innovatív, és nagyon remélem, hogy a tárgyalások során itt a parlamentben, aztán a többi EU intézménnyel is megtaláljuk a módját annak, hogy olyas valamit hozzunk létre, amely aztán nagyobb bizalmat szül, mint ami most létezik. És ami azt a hetedik cikktől való eltávolodást illeti, jó lenne ez is. Ezt nagyon nagyra értékelem, és frakcióm is erőteljesen támogatja. Szofi, azt hiszem különböző érintettet is meg kellene hívni, hogy eszmecserét folytassunk, mert ugye erről szól az egész történet, hogy mindenki részt vegyen ebbe, és nagy-nagy többséget hozzunk létre. Talán a százszerzelékot nem mérjük el, de legyen egy nagy többség. És azt hiszem, ez az új szakértői bizottság, ami jó ötlet, és amit annyit kritizáltak, hogy nagyon nagy, jó dolog nem lehet azt érezni, hogy most nem tudom, balról, jobbról, északról, délről, vagy milyen kritériumok alapján kell létrehozni, mert lehet, hogy vannak, akik úgy érzik, hogy nem képviseltetik magukat. Szerintem, mit javasoltál, jó kiinduló pont. But uh, starting with including... Hogy hányan vegyenek részt ebben, kezdjük úgy, hogy már sokakat bevonunk ebbe a munkába, ez nagyon jó dolog teljes mértékben egyetértek a stratégiával is, de a tartalmával is. Van még egy-két apróság, amit majd szeretnének az emberek a folyamat során módosítani vagy megváltoztatni, de végül is úgy gondolom, hogy én is szeretnék valamilyen alapszerződés változtatást, ami előre visz minket, de pillanatnyilag ezzel kapcsolatban nem vagyok túlságosan optimista. Majd látjuk. Ez már jó kiinduló pont, és már a kezdetek kezdetén próbáljunk egy csomó mindenkit magunk mellé állítani, ha lehet a tanácsot, a bizottságot is, és a parlamentet is. Kezdjük ott, ahol sajn- majdnem mindenki ö, mondta, és folytassuk. Köszönöm. E, dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. A hetedik cikk nem véletlenül fogalmaz úgy, ahogy, és nem véletlen, hogy olyan nehéz az alkalmazása. Nem azért alkották, hogy aztán használják is. Mi demokratikus országokban élünk mindannyian, és fontos, hogy csak teljesen egyértelmű helyzetekben lehessen megkérdőjelezni a demokráciát egy más országban. Ez a cikk eh, tehát nem arra szolgál, hogy valamely országot állandó ellenőrzés alatt tartson. Az államról beszél a kormányzásról. Az Európai Tanács a hetedik cikk alapján intézkedéseket tehet. És amikor a Lengyelországgal kapcsolatos vitát hallottuk a közelmúltban, nem volt szó, hogy milyen jogalap alapján szeretne az Európai Bizottság eh, bizonyos ellenőrzési intézkedéseket bevezetni Lengyelországgal szemben. A jog ugyanis kimondja, hogyha az Európai Bizottságnak kétségei vannak valamely országban a helyzettel kapcsolatosan, akkor átadja ezt az ügyet az Európai Tanácsnak az új mechanizmus létrehozása ellentmond a szerződés feltételeinek. Hogyha ez így lenne, ez egy egész más Európai Unió lenne, mint amihez csatlakoztunk. Az alapjogokkal kapcsolatos vita teljesen megalapozott indokolt, beszélhetünk az alapjogokról, mindenkinek lehet a véleménye például a Hollandiában gyakorolt eutanáziáról. Véleményem szerint ez a törvény rossz feltételezéseken alapul. Hogy a törvényhez való jogot meg lehet tagadni. Például rabszolgává sem tehető senki, ezért senki nem kérheti az államot, hogy segítsen valakinek, hogy az életétől megfoszta saját magát. Persze ezekről a véleményekről vitázhatunk, ez az én véleményem. Nekem sem szimpatikus az, hogy hogyan zajlott a melegházasságról a népszevezés Írországban. Nekem is vannak kétségeim a jogállamisággal kapcsolatosan ebben az esetben. Az írjog ugyanis nem írja elő a lehetőségét, hogy külföldről finanszírozzanak egy népszavazást, és úgy tűnik, hogy itt ez történt. A népszavazási rendszer Írországban, mint tudjuk, jól fejlett, mindkét félnek ugyanolyan mértékben hozzáférést kell biztosítani a médiához, ez nem így volt. Erről beszélhetünk a parlamentben, vitát folytathatunk, és mindenki ellátogathat más országokba, találkozhat politikai barátaival, de egy, az, hogy elkezdünk ellenőrizni országokat, ez már egy másik Európai Unió volna. Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy az országok segítsék egymást, egy közös piacot létrehozzanak, amely a modern világ trendjeinek megfelel, a piaci integrációra szükség van, egymást politikailag támogatni akarjuk, illetve azokat az országokat támogatni, akiknek erre szükségük van. Nem ellenőrzés, hanem segítségre jött létre az Európai Unió. Ilyen hatásköre nincsen, már mint ellenőrzési. Hogyha az Európai Bizottság, az Európai Parlament, vagy éppen a mi szakbizottságunk rendelkezne a döntések meghozatalához szükséges pártatlansággal, akkor lehet, hogy bevonták volna az írországi népszavazásban Volter, és így fogalmazott, hogy én gyűlölöm a ti véleményeteket, de azért az életemet adnám, hogy elmondhassátok. Nem az a dolgunk, hogy bíráskodjunk egymás felett, a közösségünknek nem az a dolga, hogy megítélje egy másik ország fejlődését, vagy egy olyan közösség vagyunk, amely kölcsönös segítségnyújtáson alapul, vagy nem lesz Európai Unió, vagy teljesen másmilyen lesz. Nagyra értékelem azt a szenvedélyt és azt a sok munkát, amelyel ezeket a dokumentumokat összeállították, de véleményem szerint rossz irányba mutatnak ami azt jelenti, hogy vagy megkérdőjelezik a szerződéseket, vagy pedig egyszerűen rossz irányba terelik ezt a vitát. Még egy dolog. Ez a mechanizmus a hetedik cikk alapján nem változtatható meg, mint mindannyian tudjuk. Tehát most vagy az utópia világában élünk, vagy torzítani kívánjuk a törvényt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék uh, a Sophie Intfeld uh, és uh, az árnyék előadók által benyújtott dokumentumról beszélni, nem pedig általános kijelentésekről az EU-ról. A tervezetet köszönöm, megérdemli a támogatást, Egyértelmű mechanizmusra van szüksége ebben az ügyben, illetve a javaslatban benyújtott csomagra is szükség van, vagy paktumra, hogy az érdekelt feleknek az érdekeit tiszteletben tartsa. Ennek a mechanizmusnak intézményközi megállapodáson kell alapulnia. Igaza van, hogy együtt kell működni a különböző intézményekkel, biztosítandó, hogy mindenki részt vesz a végrehajtásban az, hogy a mechanizmusnak bizonyos részei hogyan fognak működni, további vitát igényel például, hogy ki vegyen részt a szakértői testület munkájában, hogy kell őket kinevezni, mi legyen az ő hatáskörük, illetve milyen jogi háttérre rendelkezik majd a testület, és mi lesz a, a testület ajánlásainak a szerepe, illetve hogyan eh, hajtják végre az ajánlásait jól megválasztott mutatókra van szükség, amelyek minden tagállamra vonatkoznak, minden tagállamot azonos elbánásban kell részesíteni, és minden eh, tagállam eh, esetében lehetőséget kell adni a véleménycserére. Számomra egyértelmű, hogy nem csak a kvantitatív eh, mutatókra, hanem kvalitatív mutatókra is szükség van, de az objektivitásukat biztosítani kell, ez nem egyszerű feladat, de meggyőződésem, hogy ez nagyon lényeges, vagyis hogy ne csak számokat lássunk az értékelésünkben. Egyetértek, hogy összességében ez a mechanizmus egy élő szervezet, erről az nemzeti parlamentekkel egyeztetni kell, és az ő véleményüket is ki kell kérni ebben a vitában. Lehet, hogy sokak számára ez nem elégséges, de meggyőződésem, hogy önmagában értéket képvisel, jelentős hatással lehet a demokráciában való részvétel szintjére. A demokratikus részvétel nagyon fontos, erről nem szabad megfeledkezni, amikor erről a jelentésről beszélünk. A digitális eszközök segíthetnek a részvétel megerősítésében, hogy a döntéshozatal átláthatóbb legyen, szélesebb körű konzultációt folytatni a szervezetekkel és egyénekkel, a crowdsourcing eszközeit felhasználva a véleményt, az állampolgárok véleményét becsatornázva a döntéshozatalba. Az állampolgárok fontos tudásforrás a hatóságok számára részt kell, hogy vegyenek a demokratikus párbeszédben. Nem csak a közigazgatás, a foglalkoztató és a munkavállalói szervezetek, hanem a civil szervezetek. Őket is figyelembe kell vennünk, amikor a szakértői testület összetételéről beszélünk. Nagyon örülök, hogy megkezdődött ez a vita. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért a megoldásért. Figyelembe kell vennünk a hetedik cikk szerepét, és valódi magyarázatot kell adnunk ennek a cikknek, vagy értelmezést. És mivel én is lengyel vagyok, még azt elmondanám, hogy egyetértek Marek Jurek kijelent megértésével, vagy legalábbis annak az nyugodt hangvételével, de a tartalmával egyáltalán nem köszönöm. Yes, thank you. Parancsolj. Szofi, igen, köszönöm szépen, köszönöm kollégák ezt a sok észrevételt. Gyorsan próbálok reagálni ezekre a dolgokra. Jurek úr, van itt két félértés, ezeket szeretném eloszlatni. Azt mondta, hogy a het, hetes cikket sosem gondolták használni bár ez a cikk benne van a szerződésben, hogyha azt, ha nem akarjuk használni, akkor ki kell húzni, törölni kell. Ha viszont bent van a szerződésben, akkor használni is kell. Nem ellenőrizni akarunk bárkit is, pont az ellenkezőjéről van itt szó. A mostani mechanizmusunknak a célja az, hogy mindenkit ellenőrizzen és korlátozzon. Mi pont az ellenkezőre törekszünk, mindig is beszélünk a közös értékeinkről, de fontosnak tartom azt, hogy legyen erről közvita, így alakulhatnak igazán a, közös értékek, minden pártot be kell ebbe vonni, minden véleményt. Aztán szakértők, szakértői panel, erről elfelejtettem szólni. Ez az egyetlen igazi újdonság. Minden más már létező dolgokon alapul. És igen, Urike, ez nem véletlen, sőt szándékos, hogy ilyen nagy számú szakértőt javaslok a panelben, mert hogy szeretnénk bizalmat létrehozni. Hogyha az emberek bíznak egy mechanizmusban, akkor az ered, a következményeket vagy az eredményeket is elfogadják ha mondjuk a bizottságra hagyjuk azt, hogy lépjen fel és szankciókat foganatosítson, ezt nyilván nem fogják elfogadni. Tehát arra kell törekedni, hogy mindenki bízzon ebben a módszerben, ebben a mechanizmusban. Egy listát hoztam létre, és eh, próbáltam kihúzni azért dolgokat, végül 66 szakértőig jutottam el, és gondoltam, hogy ó, hát az én pártomat is 66-ban alapították, jó lesz ez. Aztán Barbara nek is voltak észrevételei. Egyetértek a legtöbbel, de sajnos megkötik a kezünket a szerződések, például, amit a szociális jogokról mondott, lehet, hogy itt a tisztelt ház többsége úgy érzi, hogy az alapjogi kardán túl kell mennünk, de ez a jelentés nem arról szól, de lehet, hogy az évek során majd valami ilyesmi is megtestesül. On, um, yeah, on, on, on the, coming back to Article 7. Visszatérnénk a hetes cikkhez. Vajon automatikusan beindul-e ez a folyamat? Roberta Metzola tett fel egy ilyen kérdést. Nem, nem lesz automatikus ennek a, ennek a beindulása, a szerződés sem ezt írja elő. Én egy olyan mechanizmus próbálok itt létrehozni, ami jó alap lenne. Jurek úr helyesen azt kérdezte, hogy mit a beavatkozás jogi alapja? Vagy általában bármilyen beavatkozásnak mi a jogi alapja? A jogi alap nem egyértelmű, de az biztos, hogy sok bizonyítékra van szükség, amelyet rendszerszerűen vagy szisztematikusan gyűjtünk össze. Tehát közös normarendszerre van szükség, és hogyha olyan helyzet alakul ki, akkor a hetes cikket is életbe lehet léptetni, ha van erre elég bizonyíték. Még egy nagyon fontos dolog az átláthatóság. Lezárásként ez a javaslatom, amikor amióta ezt a szövegtervezetet nyilvánosságra hoztam, gyorsan megtelik a postaládám. Remélem, itt a szakbizottságban sikerül javítani még ezen a javaslaton, és megpróbálom elérni azt, hogy minél többen támogassák ezt. Elnök, köszönöm, Szofi. Köszönöm kollégák, köszönöm a hozzászólásokat. Utolsó napi rendi pontunk következik. Kérdés. A bizottsághoz Gerard Döpré nyújtotta ezt be, arra vonatkozóan, hogy Törökország biztonságos ország-e. Február 9-én küldtük el ezt a kérdést, és a 130-as szabály 5. bekezdés értelmében 6 héten belül válaszolni kellett volna erre a bizottságnak, a bizottság ezt nem tette meg. Döpré úr, ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az imént elmondta, hogy miről szól a kérdés. Arról kérdeztem tehát a bizottságot, hogy hány tagállam gondolja azt, hogy Törökország biztonságos harmadik ország. Mert ennek az lenne a következménye, ennek nagyon gyakorlati következménye lennének a menekül státusz kérők számára ez, ennek, hogyha egy biztonságos országon keresztül jut el Európába egy menedékkérő, akkor ezek a tagállamok ezek a tagállamok nem kezelnék a menekült kérelmét, hanem visszaküldenék ebbe a harmadik biztonságos országba. Hány olyan tagállam van, amely Törökországot biztonságos országnak titulálja. Van még egy kérdése, volt egy, még, van egy másik kérdésem is. A bizottság vajon miért adott nekünk egy olyan listát, amin a, amelyen a biztonságos harmadik országok találhatók, avagy miért nem biztonságos harmadik országok című listát adott nekünk. Nielsen úr, következik a bizottság részéről parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy elnézést kérek. Nem tartottuk be a határidőt. Döpré úr kérdésére vonatkozóan még folyamatban van ez a munka. Nézzük a hátteret, a kontextus. A biztonságos harmadik ország koncept fogalom tekintetében a tagállamok szabadon dönthetik el, hogy az adott harmadik ország biztonságos-e általánosságban, de eseti alapon is eldönthetik ezt. Tehát valójában nem kell a tagállami jogszabályokban ezt megszabni. Tudomásunk szerint Törökországra vonatkozóan ilyen lépést egyetlen tagállam sem tett, de elképzelhető, hogy a múltban ezt már eseti alapon alkalmazták valamelyik tagállamban. Tehát a rendelkezésre álló információ alapján erről nem tudok beszámolni. De Törökországot egyetlen tagállam sem nevezte biztonságos harmadik államnak eddig. A második kérdéses spontán válaszom van. Úgy gondoltuk, hogy még nem állunk készen arra, hogy egy ilyen listával előálljunk, tehát a biztonságos harmadik országokról. De a joganyag része az, hogy egy reformot fogunk létrehozni. Két het egyébként ezt be is jelentettük. Ennek értelmében tehát európai megközelítést alkalmazunk majd. Köszönöm, Döpré úr parancsolja. Hát ha ilyen egyszerű a válasz, akkor miért kellett több mint hat hetet várni erre? Jól értettem? Azt mondja, hogy, hogy visszaküldjünk egy menekült tett egy harmadik országba, esetenként lehet eldönteni azt, hogy az az adott ország biztonságos -e. Nézzünk egy példát. Aztán majd visszatérek a kérdésre egyetlen tagállam sem alkalmazza a biztonságos harmadik ország fogalmat, de önök mégis biztonságos országnak nevezik Görögországot? Görögország nemrégiben úgy döntött, hogy Törökország biztonságos. Majd visszatérek, elnök azt, visszatérek. Nem tudom, hogy mit is mondjak. Pet azt említette, hogy eseti alapon lehet dönteni. Ez egy normális menekültügyi folyamat, hogy egyen, egyéni kérelmeket bírálnak el. Ez nem a biztonságos ország koncepciója, és természetesen a biztonságos ország fogalma, vagy ennek definíciója nem azt jelenti, hogy az emberek nem adhatnak be egyéni kérelmet, menekültügyi kérelmet, és ezzel nem kell így foglalkozni. Elutasítottak egy ilyet, mert egy valakit nem ö, ítéltek meg úgy, hogy ö, veszélyben van, de ez nem azt jelenti, hogy már egyből biztonságos országot is meg lehet határozni ezzel. Elnök, parancsoljon. Igen. Csatlakoznék Szofihoz. Ha jól emlékszem, mivel biztonságos harmadik országot jelölünk meg, akkor egyszerűen fogadhatatlan lehet, ha jól olvasom a szöveget. Tehát minden kérelem fogadhatatlan, befogadhatatlan, ami menekült státuszra irányul egy, ebben az országban. Nem tudom, igazam van-e, és tekintettel a jelenlegi eseményekre nem kellene hogy Görögország így definiálja Nielsen? Uh, Köszönöm szépen. Megpróbálom először is a fogalmat tisztázni. Az egyéni elbírálás lényege az, hogy értékeljük, hogy a harmadik ország az adott személy vonatkozásában biztonságos-e. Nem az a lényeg, hogy a szemét védeni kell-e, vagy kell-e neki nemzetközi védelem. A kérdés az, hogy az irányelv alapján Törökországban megfelelő védelmet élvez-e. Tehát, ahogy Döpré úr is mondta, nem a ö, lényeget illetően döntünk, hanem hogy befogadható-e a kérelem. Hogy szükség van a nemzetközi védelemre, és hogy ez a kérdéses harmadik országban biztosítható, a Törökországban, ki lehet nyilatkoztatni, hogy nem fogadható be ez a kérelem a megfelelő alapokon, és visszaküldeni Törökországba. Tehát különbséget kell tenni a között, hogy befogadható egy kérelem, vagy hogy hogyan értékeljük a kérelmet. Ami Görögországot illeti, általánosságban Törökországot nem biztos, biztonságos országnak nyilvánították, eseti alapon döntenek, a görög szigetekre érkező egyes állampolgárokkal kapcsolatban. De egyébként az irányelv mindenképpen eseti elbírálást ír elő, hogy az adott személlyel kapcsolatban a harmadik országban van-e nemzetközi védelem. Tehát az eseti elbírálást nem zárja ki ez a megfogalmazás sem. Tessék, elnézést kérek úgy tűnik számomra, hogy van egy meg, politikai megállapodás, hogy minden állampolgár, szíriai állampolgár, aki Görögországban menekült jogot kér, visszaküldése kerül Görögországba. Tehát, aki szíriai és menekült státuszt kér és visszaküldi Görögországba, lesz egy szíriai, aki a másik irányba indul el Görögországba ez egy kollektív dimenzió. Jó, hát elismerem, hogy az, eset, hogy az elbírálás eseti, de gyakorlatilag a cél az, hogy a szíriai kérelmezők, akiknek nem fogadják el a kérelmét, végül is visszaküldik. Jó, hát eseti elbírálás van, de végül is kollektív föllépés. Nelson úr? Ez igaz a március 18-ai nyilatkozat vonatkozásában, EU-Törökország vonatkozásában, hogy ezt fogják tenni. De hogy aztán hogy lesz ez a gyakorlatban, és ezt Juncker úr is elmondta, az alkalmazandó EU és nemzetközi jogot kell tiszteletbe tartani, és ezt minden esetben külön-külön kell megállapítani. Tehát a törvény az, ami jogerős minden esetben, a görög hatóságok felelősségi köre ennek megítélése, és ha lehet, ezt a nyilatkozatot minden egyes esetre alkalmazni. Mr. Nielsen, thank you, colleagues. Köszönöm, Nielsen úr, köszönöm, kedves kollégák. Végére jöttünk napirendünknek, legalábbis a mai napra. Köszönöm a hozzászólásokat, köszönjük a tolmácsolást, a tolmácsok köszönik az elnök asszony kedves szavait. Jövő héten két ülésre kerül sor, egy rendkívüli ülés lesz április 25-én hétfőn, 3-tól fél hétig, majd csütörtökön, április 28-án fél 3 és 6 óra között. Nagyon köszönöm mindenkinek jó utat kívánunk haza!